colleagues, um, we were... Kedves kollégák, a vendégeinket vártuk, hogy mindenki megérkezzen. Szeretnék egy bejelentést tenni. Egy e-mail kapcsolatos, amit mindenki megkap. A ma délutáni ülés nem háromkor, hanem fél négykor kezdődik. Tehát még egyszer mondom, délutáni ülésünk fél négykor kezdődik, nem három órakor. Erről majd egy e-mailt is küldünk mindenkinek, nyugodjanak meg. A dati szavazást pedig jövő hétfőre halasztjuk. Fél hatra, jövő hétfő fél hatra. Természetesen ezzel kapcsolatban is mindenkinek küldünk majd emlékeztetőt. Ezért kérem, hogy a kollégáknak és eh, mondják meg, hogy 15.30-ra mindenki érkezzen meg pontosan a szavazás miatt. Ez remélhetőleg majd megkönnyíti mindazok dolgát, mindazon kollégák dolgát, akik számára három óra nem volt működőképes időpont. Mindent megtettünk annak érdekében, mint mindig, hogy mindenkinek a kedvében járjunk, éppen ezért használjuk a jövő hétfőre a szavazást. Ezzel kapcsolatban mondom még egyszer, mindenkinek küldtünk e-mailt, csak szerettem volna ezen alkalommal is ezt elmondani. Minden szakértőnk megérkezett közben, csodálatos elnézést a késésért, kedves kollégáim, most már viszont elkezdhetjük ezt a fontos meghallgatást, amely a, a CIA általi e, e, titkos fogatartási program és rendkívüli kiadatások témáját fogja járba köni, Raluca Radescu és Espet Kild a European Policy Studies központtól, Eva Zsoli, aki a román küldöttség tagja, európai parlamenti képviselő, illetve Crafton Black, a oknyomozó újságíró irodából érkezett. A Műszakbizottság munkájával természetesen szorosan összefügg mind ez a kérdés, hiszen úgy érezzük mi is, hogy ki kell vizsgálni azokat az vádakat, miszerint illegálisan mozgattak és tartottak fogva embereket európai országokban. Az Európai Parlament egyébként ezt az egész programot, az a CIA ezen titkos programját többször is elítélte. 2012. szeptember 11-én 2013-ban, 2015-ben is többször megerősítettük ezt az Európai Parlament különböző állásfoglalásaiban. Több kollega is ebben a munkában fontos szerepet játszott. Most ez a mai meghallgatás a következő stádium ebben a munkában. De nem is lopnám tovább az időt, ne én beszéljek, beszéljenek a szakértőink inkább. Úgyhogy térjünk is rá egyből a ma délelőtti munkánkra. Nézzük meg, hogy hogy állnak a dolgok, hol tartunk ezen titkos program kivizsgálásával. persze. Guild és Raluca Radescu készített egy eh, háttérdokumentumot eh, ezzel kapcsolatban, amelyet most majd bemutatnak. Még egyszer köszönöm, hogy itt vannak kollégák, parancsoljanak önöké a szó. Um, köszönöm szépen a LIBE szakbizottságnak és a LIBE szakbizottság elnökének, valamint az Európai Parlamentnek ezt a meghívást. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontos ennek a szakbizottságnak és általában a parlamentnek a szerepe, amikor válaszokat keresünk azokra a kérdésekre, amit a jogállamiság tragikus megsértése eredményezett a terrorizmus elleni harc területén. Többek között az Európai Unióban 2002, 2006 és 7 között. Az EP felkért minket, hogy vizsgáljuk ki, hogy mi történt pontosan. A beszámoltathatóság nevében, és hogy válaszokat találjunk arra, hogy mi történt, a hallgatólagos, rábólintottak-e bizonyos szereplők és tagállamok, az USA vezette kiadatási és titkos fogvatartási programra. Ezt most már az amerikai elnök is kritizálta, illetve nagyon fontos amerikai kormány és szenátusi közszereplők is. Nagyon nagy mértékű átvilágításon esett át a CIA a törvénytelen tevékenységeiket illetően, hogy illegálisan hogyan mozgattak, illetve tartottak fogva embereket. Ide a tevékenységek körébe egyébként beleesik a kínzás is. Mi megvizsgáltuk, hogy az EU tagállamai hogyan reagáltak ezekre a vizsgálatokra. Amikor kivizsgálták ezeket az illegális tevékenységeket, amelyek nagyon sok nemzeti joganyagot és nemzetközi emberi jogi egyezményt sértettek. Mindenki emlékszik rá, hogy az ENSZ kínzás elleni egyezményének minden EU-s tagállam az aláírója, és ezért nagyon komoly vádat, kínzás vágya. Ezen kívül bűnügyi eljárások is kezdődtek azokon a területeken, ahol erre jog alap adódott, és az igazságszolgáltatásaink fellépnek azok ellen, akik kínzási tevékenységet folytattak. Ezen kívül az is fontos, hogy az áldozatok reményt kaphassanak, és az elkövetőket megbüntessük. A következő diát, hogyha láthatnám. Nézzük, hogy mi történt. Két új elem merült fel az elmúlt 12 hónap során, ezek nagyon fontosak. Az első ilyen elem az Európai Emberjogi Bíróságnak két ítélete, 2014. júliusában az al Abu Zabajdah ítélet, nagyon hosszúra nyúlt a per, több mint 150 oldala peranyag. Az Emberi Jogi Bíróság felsoroltatta azokat a bizonyítékokat, amelyek bizonyítják, hogy a két férfit megkínozták, és a lengyel hatóságok elősegítették, hogy a CIA egy titkos központot, fokotartási központot működtes a Lengyelország területén. A lengyel hatóságok és a lengyel kormány nem tartotta be az emberi jogi kötelezettséget, különösen az ENSZ konvenció hármas cikkét, illetve potenciálisan a 13 cikkét. A bírósági ítélet azonban csak egyre jobban kiemeli, hogy a kínzás elleni ENSZ egyezmény betartatása mennyire fontos. A második nagyon fontos elem, amit említettem, ami felmerült mostanában. Ez a jelentésünkben benne van. Az amerikai szenátus hírszerzési szakbizottságának a jelentése, a Feinstein jelentés, amelyet 2011. decemberében tettek közzé. Ez pedig elborzasztó realista részletességgel ismerteti a CIA kínzási tevékenységeit. Ezen kívül jó rálátást biztosít arra, hogy az EU-s tagállamok milyen bűnrészesként eh, segítették elő a CIA tevékenységét, hogy az európai kollégák segítségét kértek az amerikai hírszerzés részéről, nem pedig az amerikai hadseregét. Ez azt is tartalmazza, hogy a CIA miért próbált európai bűnrészeseket keresni, mert az amerikai hadsereg kezdetektől fogva megkérdőjelezte a nemzetközi jogszerűségét ennek a programnak. Most pedig a kollégámnak átadom a szót. Köszönöm szépen. Tehát vizsgáltuk az információt a, a 2012-es parlamenti tanulmány alapján, és vizsgáltuk, hogy egyes tagállamok milyen mértékben működtek együtt a CIA-vel ebben a rendkívüli kiadatási programban. Az új fejlemények tükrében gondolok itt például arra a tényre, hogy azóta négy illegális fogatartási helyszín is megerősítés nyert Litvánia, Lengyelország és Románia esetében. Az Európai Emberjogi Bíróság döntése is megszületett. Az egyik a volt Jugoszláv Macedón közösség, illetve kettő Lengyelország ellen, további három ügy, Litvánia, Románia és Olaszország vonatkozásában egyelőre még bírósági döntésre vár. A tagállamok együttműködése különböző fokú volt, tettes, társa, test, cinkossági foka különbözött, tehát, hogy hallgatólagosan milyen mértékben működtek együtt a CIA-val, például a tranzit repüléseket, átrepüléseket eh, lehetővé tették. A legtöbb európai ország együttműködött a CIA-vel, a saját légterét a CIA rendelkezésére bocsátotta, illetve eh, a hírszerzéssel eh, mennyire működött együtt, segítette a CIA-t információkkal abban, hogy az terrorizmussal gyanúsítottakat elfogják, fogatartsák és kihallgassák. Olaszország az Egyesült Királyság ennek jó példája. Voltak olyan országok is persze, amelyek eh, illegális, illegális fogvatartási helyszíneket, Lengyelország, Litvánia és Románia eh, ilyen helyszíneknek is otthont adott. Megvizsgálva a tényeket, az Európai Emberjogi Bíróság dokumentumaiból kiindulva, amelyek eh, megerősített bizonyítékoknak tűnnek így. Mi vizsgáltuk ezek alapján, menjünk csak vissza egy diával, még mindig itt tartunk. Tehát a nemzeti és szupranacionális szintű felelősséget vizsgáltuk. Mennyire felelős a nemzeti szint, a vizsgáltuk, hogy a tagállamok milyen politikai vizsgálatokat folytattak, milyen az igazságszolgáltatás milyen vizsgálatokat folytatott, illetve a tanulmány ezen stádiumában, amely a 2012-es SEPS által az EP számára készített tanulmány frissített változata. Nos, ebben az ombudsmani vizsgálatokkal e, is próbáltunk e, foglalkozni, mert korábban nem voltak ilyenek. A szupranacionális szinten az Európai Emberjogi Bíróságot vizsgáltuk Lengyelország e, esetében. Most jöhet a következő díja, köszönöm. Így állnak a dolgok a nemzeti és szupranacionális vizsgálatok terén. Az öt tagállamot választottunk ki, hogy közelebbre megvizsgáljuk, mert a tanulmány szempontjából ezek voltak a legérdekesebbek. Láthatják az ábrán is, hogy az ötből négy tagállam az Európai Emberjogi Bíróság elé is került. A nemzeti igazságügyi vagy politikai vizsgálatok elemzése még folyik, igen vegyes a kép ez ügyben, hogy milyen mértékű volt az együttműködés a CIA-vel, illetve az elszámoltathatóság és a felelősség hogyan alakul. Mindaz öt említett tagállamban, amelyet vizsgáltunk ebben a tanulmányban, mit tehát mindaz öt tagállamban sor került politikai vizsgálatra. A legtöbb kormányzat és parlamenti testület vagy szerv tagadta, hogy a CIA programban bármiféle részt vállalt volna, annak ellenére, hogy ennek az ellenkezőjét mutatja és igazolja a rengeteg bizonyíték. Az igazságszolgáltatási szervek is öt tagállamban folytattak vizsgálatokat, kivizsgálták a CIA programban vállalt szerepét ezeknek az országoknak. Hogy állnak ezek a vizsgálatok? Nos, röviden erről is szólnék pár szót. Politikai vizsgálatok, tehát ahogy azt már mondtam, mind az öt tagállamban folytak, ugyanakkor ezeknek a, hogy ezek mire terjedtek ki, milyen természetűek voltak, e tekintetben igen nagy eltérések voltak a tagállamok között, az ötből kettőben, Egyesült Királyságban és Olaszországban kormányzati és parlamenti szervek is részt vettek ezen vizsgálatokban. Az igazságügyi szervek nemzeti szinten végzett vizsgálata mindező tagállamban lezajlott, egyik sem hozott különösebb eredményt. Lengyelországban, Egyesült Királyságban, Olaszországban és Litvániában például bűnügyi vizsgálat még nem zárult le, kivéve Olaszországot, illetve Romániában és az Egyesült Királyságban peres eljárást is kezdeményeztek a kormányzati szervekkel szemben ez ügyben. Ezek a vizsgálatok illetve eh, ezek a nyomozások óriási akadályokba ütköztek. Hogyha az Európai Emberjogi Bíróság eh, jogállamisági normáit vizsgáljuk, eh, például Lengyelország esetében, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy érdemi vizsgálat az említett tagállamok egyikében sem folyt. Ugyanis ezen vizsgálatoknak kétfajta akadálya kellett szembesülniük, az egyik a függetlenség hiánya, a vizsgatott folytató felek függetlenségének a hiányára gondolok itt, illetve komoly akadálynak bizonyult az a tény is, hogy hogy az eh, nagyon sokszor az államtitok intézményével takaróztak eh, a, a, az érintett kormányzatok, eh, ezzel hátráltatva, nehezítve a kivizsgálást, a nyomozást végző szervek munkáját. Lássuk a következő eh, diát. Rule of law. Tehát bizonyítékaink vannak, új bizonyítékaink vannak arra, hogy mind az Egyesült Államokban, mind Európában megsértették az alapvető törvényeket. Eh, gyakorlatilag fennáll a veszélye annak, hogy büntetlenek lesznek azok az amerikai eh, elkövetők, akik ebben a programban a kínzásokat végrehajtották. Sajnos Szerencsére az Európai Uniós vezetők nem mondták ki azt, hogy Európában is megúszhatná bárki is ezeket a cselekedeteket, a felelősségre vonást, hiszen ez az Európai Unió alkotmányos rendszerének alapelveivel szembe menne. Láttuk, hogy milyen mértékű kínzásokat végeztek az amerikai hatóságok. Az Emberi Bíróság elmondta, hogy bizonyos Európai Uniós érintettek milyen mértékben játszottak össze, voltak cinkosok, bűntársak az elkövetett kínzásokban. Kétségtelen, hogy sok tagállam úgy gondolkodott, hogy csak az amerikaiakat segíti, és nem ő hibázott bármiben. 2003-ban, 2005-ben ez volt a reakciója például a svéd hatóságoknak az első ö, olyan eset alkalmával, amely a ö, kínzás, a kínzás ellenes ENSZ bizottság és a bíróság elé került. Ahogy korábban említettem, a Feinstein jelentés részletezi, hogy például az amerikai hadsereg milyen mértékben azt mondta, hogy, hogy, hogy ők is kevésbé mentek volna bele ezekben a tevékenységekben, amennyiben az európai partnereik nem lettek volna egy ennyire tettestársak, cinkosok ennyire hajlandóak támogatni őket. Ami az elszámoltathatóságot illeti, meghatároztuk azokat a jogállami elveket, amelyeket az Európai Emberi Jogi Bíróság fektetett le. Nagyon fontos ez, hiszen ez az első alkalom, hogy egy bíróság úgy döntött, hogy Lengyelország megsértette a 38-as cikket, mert nem tartotta be a lengyel kormány azokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyezmény meghatároz. Ez a rendelkezés elírja, hogy minden állami szerv, pontosabban minden aláíró állam megfelelő létesítményeket és információt és bizonyítékot szolgáltasson bármilyen függben lévő ügy szabályos vezetéséhez. Erre azonban nem került sor. Az Európai Emberi Jogi Bíróság elé került ügyekben, legalábbis a Lengyelországot érintő ügyekben. Ez az első alkalom, hogy a bíróság valamely tagállamot a 38-as cikk megsértésén eh, kapott. Eh, nagyon érdekes eh, jogállamisági elveket találtunk itt. Ugye a nyomozásnak hivatalosnak kell lennie, gyorsnak és alaposnak kell lennie, függetlennek kell lennie a végrehajtói hatalomtól, korlátoznia kell tagáll, tehát állambiztonsági ügyekre kell korlátozódnia, tehát alapvetően a nyomozás hogyha tehát a tagállam nemzetbiztonsági doktrinára hivatkozik, akkor sem tagadhatja meg az információhoz való hozzáférés teljes mértékben a hatóság. Ez egy ilyen fontos alapelv, amely mind az öt tagállamban felmerült elszámoltathatósági problémákkal szemben egy fontos érv. Nos, mit tegyünk? Először is egy hivatalos EU-s nyilatkozat van szükség, amely meghatározza, megfogalmazza, hogy az európai tagállamok mennyire voltak felelősek milyen módon lehet igazságot szolgáltatni az áldozatoknak, és hogyan lehet a vizsgálatokat beindítani. Másrészt úgy gondoljuk, hogy a rendszeres struktúrát párbeszédre van szükség az Egyesült Államokbeli partnerekkel. Ez kiváló ötlet, hiszen ez lehetővé tenni az önök számára, hogy információt keres, cseréljenek a kongresszussal és a szenátussal az EU részéről hiszen mind a két országban a demokratikus szervezeteket teljesen megkerülték, figyelmen kívül hagyták. Jó, hogyha ezek a szervezetek fölveszik egymással a kapcsolatot. Szükség van egy szakmai kódra, amely az adatok kezelésére és az ezzel kapcsolatos elszámoltathatóságra vonatkozik transnacionális szinten a Schrems ügyben született bírósági tárgyalás említése is célszerű, ott is ugye személyes adatokról volt szó, a rendkívüli kiadatás és a kínzás hasonlóan elfogadható ügyek a tagállamok törvények betartásra vonatkozó teljesítményét rendszeresen ellenőrizni kell az egy új kopenhágai mechanizmus keretei között, és egy új európai eh, alkotási politikai eh, teremtési ciklusra van szükség az alapvető jogokkal kapcsolatban és az európai jogállamisággal kapcsolatban. Azért van erre szükség, mert eh, ilyen problémás helyzetekkel kerülünk szembe utolsó ajánlásunk az, hogy eredményes, hatásos bíróság, igazságügyi kutatásokra van szükség a Feinstein jelentés végkövetkeztetésével kapcsolatban. Szerint a CIA nagy összegeket fizetett gyakran, sőt elsősorban készpénzben különböző tagállami szereplők és ügynökségek zsebébe, annak érdekében, hogy a kiadatási programban vegyenek részt, ami gyakorlatilag megalapozza a korrupció eh, gyanúját. Van bizonyíték arra, hogy nagy összegeket adtak át készpénzben, eh, például eh, azon a repülőtéren, ahol, ahová elvitték az eh, rendkívül kiadatásban érintett eh, fogvatartottakat eh, papíron mondjuk a kifutó pálya takarításáért fizettek. Köszönöm szépen Hadescu doktornak és a munkatársának. Az elején említenem kellett volna, hogy december 14-én került kiadatásra, kiadásra egy tudatosi jelentés. Ülésünket most közvetítjük az interneten, hogy a hallgatóink is értesülhessenek az ügyek alakulásáról. Rátérünk a következő előadásra kollégánk a Libe Szakbizottság tagjaként eh, része volt, tagja volt annak a delegációnak, amely néhány héttel ezelőtt eh, kivizsgálta a romániai eh, feltételezett ügyeket, és most beszámol arról, hogy mit tapasztaltak. Good morning, everybody. Jó reggelt, elnök úr! Jó reggelt mindenkinek! meg kell, hogy mondjam, hogy Tanya Fajon, Laura Ferrera, Jörn Lenars, és Ramona Nikol Manescu velem együtt részt vettek ebben a küldetésben. Eleinte nagyon bíztam benne, hogy a szenátusi jelentés, még ha ki is húzták belőle az országok neveit, a Transparency International-el, illetve a feltáró ö, újságírási szervezet segítségével sikerül majd rájönnünk, hogy kik ezek az országok, és elég könnyű is volt rájönni valóban. Hogy a Feinstein jelentésben az egyik ilyen ország Románia. Én nagyon bíztam benne, hogy amikor odaérkezzünk, akkor a román hatóságok együtt működnek velünk. Nem ez volt a helyzet. Tagadták, hogy bármi hasonló jellegű történt volna Romániában. Először is. A civil társadalom képviselőivel találkoztunk, az emberi jogi szervezet képviselőivel, és két másik szervezettel, illetve a feltáró újságírókkal. Ők beszámoltak arról, hogy semmi sem változott. Nagyon nehéz volt információhoz jutni, és a közvélem sem támogatta ezt a fajta tényfeltárást, ami nagyon akasztó jelenség. A következő találkozónk a román hírszerzés volt főnökével történt, aki már a német sajtóban interjúkat adott, ahol beismerte, hogy Románia területén voltak ilyen központok. Amikor velünk találkozott, nem nyilatkozott ilyen explicit módon. Azt mondta, hogy beleegyezett, hogy segít az amerikaiaknak, amikor helyszíneket kértek tőlük, és adott is az amerikaiaknak helyszíneket, de arról fogalma sem volt, hogy mit tettek ezeken a helyszíneken. Valamint azt sem tudta, hogy hol vannak ezek a helyszínek. Meeting. Uh, we met with uh, um, the... Aztán a külügyminisztérium képviselőjével találkoztam, Morales elnök többször is írt levelet, amiben ragaszkodott hozzá, hogy meglátogathassuk azokat a helyszíneket, amelyeket beazonosítottak már újságírók például, hogy ezek valóban fokoltartási központok voltak. Amikor George Zambia a az államtitkár, a román államtitkár, aki az európai ügyekért felelős fogadott minket, akkor teljesen elzárkózott az elől, hogy beismerje, hogy bármi is történt Romániában, annak ellenére, hogy voltak bizonyítékaink. Az egyetlen válasza az volt, hogy amit az újságírók mondanak és írnak, az meg önmagában nem bizonyíték teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a mi munkánkat, és csak annyit tett hozzá, hogy folyik egy vizsgálat, ezért nem nyilatkozhat. Ez igaz, folyik egy vizsgálat, de hát ő az állam és a kormány képviselője. Ő azonban teljes mértékben elzárkózott ezelőtt ők ragaszkodnak ahhoz, hogy amíg a Feinstein jelentésben nem szerepel Románia a neve nyilvánosan, addig ők nem nyilatkoznak erről semmit. Aztán a következő napon találkoztunk a főügyőzzel, a román főügyészsel, Tiberiu úrral, ő továbbra is a titoktartás elve mögé rejtőzött, és hangsúlyozta, hogy nincs bizonyítéka arra, hogy Al-Nasiri úr, akinek jelenleg a pere folyik az emberi jogi bíróság előtt, hogy őt valaha is fogva tartották volna a Románia területén. Nem vagyok túl optimista, hogy mi lesz a vége ennek a felvérésnek, amikor rákérdeztem, hogy a főügyész hány tanút hallgatott ki, akkor azt a benyomást szerettem, hogy nem is folyik igazán tényfeltáró vizsgálat. Senki sem segített nekünk hogy hozzáférhessünk a titkos központhoz. A államtitkár nem is találkozott velünk, és nem is adtak rá kifogást, hogy miért nem, pedig mi a kértük ezt a találkozót. Aztán a küldetés végén a román parlamentben találkoztunk a Román Szenátus Védelmi Bizottságának vezetőjével. Ez az a bizottság, amely korábban már folytatott vizsgálatot ez ügyben, és negatív lett az eredménye. Megkérdeztük őket, hogy lehetne új vizsgálatot indítani az új bizonyítékok fényében, hiszen megszületett a 2014. decemberi Feinstein jelentés. Nem zárkoztak el teljes mértékben. Mi azt is javasoltuk, hogy fölvehetnék a kapcsolatot az amerikai szenátussal, és lekérhetnék a Feinstein jelentés nem cenzúrázott változatát, legalábbis a Romániára vonatkozó részt. Azóta a sajtóból értesültünk róla, hogy tényleg lekérték a jelentést. Úgyhogy ez az egyetlen pozitív dolog, amiről beszámolhatok a missziónkat illetően. A tanulság az, hogy továbbra is folytatni kell a feltáró munkát, meg kell várnunk a nem cenzúrázott Feinstein jelentést, hogy nyilvánossá tegyék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsoli asszony. Most pedig az utolsó hozzászólunk a kérdések előtt. Coelho úr eredeti meghallgatásában nagyon nagy szerepet játszottak a tényfeltáró újságírók, mert akkor erre támaszkodhattunk, és most a Feinstein utáni korszakban meghallgathatjuk az egyik tényfeltáró újságírót, Crofton Black újságírót. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Tíz év telt el, amióta kijött a hír, kirobbant ez a hír, hogy a CIA egy ilyen titkos programot működtetett Európában. Lassan rakjuk össze a kirakó darabjait, a legtöbb darab már a helyére került, lassan megkapjuk a teljes képet. Ennek a munkának egy nagy részét újságírók, nyomozó újságírók végezték el, világszerte Európán kívül és belül, nemzetközi szervezetek is fontos munkát végeztek, például az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, az Európai Parlament, az Önök Szakbizottsága, sok munkát végeztek a civil szervezetek, a különböző jogi csapatok, illetve a rendeli erők, ügyészek, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban szintén sokat tettek ezért. A közelmúltban pedig az amerikai szenátus különbizottsága adott ki egy olyan ijesztő 500 oldalas dokumentumot, amely szinte teljes és kizárólagos módon a CIA belső levelezésén alapul. Nagyon sokfajta adatot kaptunk ebből a hosszú évekig tartó nyomozásból. Vannak tanúvallomások, beszámolók azzal kapcsolatban, hogy a CIA kit hogyan tartott fogva, mit tett velük. Vannak dátumok, adatok arra, hogy hogyan és hova mozogtak az emberek, megvannak a repülő utakról az adatok, vannak szerződések, számlák ezekről a mm, járatokról, kifizetett értük, hova repültek, jogi vizsgálatok eredményei, dokumentumok, a kihallgatások, jegyzőkönyvei mind-mind rendelkezésre állnak. These flights use to hide their destinations. Arra vonatkozó dokumentumok is vannak, hogy mi volt a valódi célváros, illetve hogy mit az utak, hol viszik őket. A rendőri szervek, a határőrségek beszámolóival rendelkezünk szinte teljesen feltérképeztük azt a logisztikai hálózatot, amelyet az egész logotartási programot lehetővé tette, és aztán van az amerikai szenátus jelentése is, amely összefügg ezzel, és a többi adatot megerősíti, alátámasztja. Szeretném hangsúlyozni ezt, hogy a szenátus jelentése valóban alátámasztja a többi bizonyítékot, és a sok éve folyó vizsgálatok, párhuzamos vizsgálatok, a rengeteg ember által elvégzett munka, akik különböző szemszögből vizsgálták ezt az egészet egymással párhuzamosan, és alapvetően az alap kiindulási premisszát senki nem kérdőjelezte meg, egyre több információval rendelkezünk, egyre biztosabban tudjuk, hogy mi történt, és sosem kérdőjelezőtött meg az, hogy ez megtörtént-e. Amióta az önök szakbizottság 2012-ben elfogadta a legutóbbi állásfoglalását, azóta csak még biztosabbak vagyunk abban, hogy 2002-től 2003-ig Lengyelországban, aztán Romániában 2003-tól 2005 végéig, és Litvániában pedig 2005-től 2006-ig folytatott ilyen programot. Ezen úgy mondjuk így börtönökben most már nagyjából tudjuk, hogy mi folyt, mi történt, például az alvás megvonás egész a halucináció határáig, illetve a CIA által úgy nevezik, hogy rektális táplálás is folyt a fogvatartottakkal szemben, nyilván ennek más elnevezését is használhatnánk. Tudjuk, hogy több sok millió dollárt osztottak ki készpénzben ide, illetve oda. Több száz tanúvallomás megerősíti ezt, teljesen összeáll egy egységes képé mindez az információ. Arról kell beszélnem, hogy arra kértek, arról beszéljek, hogy az újságírók milyen szerepet játszottak ebben az egész folyamatban, az igazság kiderítésében azonban beszélnek én inkább az információ mienségéről is. Elmondanám, hogy Mindazok, akik megkérdezik ezen bizonyítékokat, magát az újságírás folyamatát kérdőjelezik meg. Más szóval azt állítják, hogy a meglévő bizonyítékokat nem lehet komolyan venni, mert oknyomozó újságíró derítették ezt ki. Ma délelőtt már láthatták, hogy ez, ez egy, nem egy Stroman érvelése, nem én találtam ezt ki, valóban vannak ilyen eh, érvelések. Pár héttel ezelőtt Romániában egy hivatalnok azt mondta, hogy nincs is bizonyíték, hanem csak a média spekulációja az egész. Amiután ezt mondta, az illetékes román szerv kiadott egy sajtóközlemény, mi szerint az mennyire fontos az, hogy az alaptalan eh, vádakat eh, meghazudtoljuk. Nos, a rendelkezésre álló adatok, bizonyítékok javaslatokat az Európai Emberjogi Bíróság is befogadta a közelmúltban hozott Lengyelországgal szemben hozott ítélete is erre mutat. Az Európai Bíróság, Emberjogi Bíróság kimondta, hogy következetes, részletes információval, bizonyítékokkal rendelkezünk most már, amelyek mindegy irányba mutatnak. A lengyelországi esetben az Európai Bíróság arra jutott, hogy az a sok száz darabka, amit említettem, együtt megfelelően hihető ahhoz, hogy bizonyítéknak tekinthesse ezt. A Lengyelországgal kapcsolatos ítéletet követően el kell mondani, hogy ugyan ilyen részletes, egybehangzó információt amelyekkel rendelkezünk Litván és Románia esetében is. Sokan azt mondják, hogy ilyen információk mégsem érnek semmit. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy van-e olyan fénykép, ami azt mutatja, hogy valakit így fogva tartanak, hogy repülgépe vannak. Most az amerikai kormány maga ismerte be a közelmúltban, 14 ezer ilyen fotó létezik, nem is egy. De nem néztem, hogy miért gondolja valaki, hogy egy fénykép bármiféle különbséget jelentene ehhez a rengeteg információhoz képest. A szenátus kivizsgáló bizottsága esetében azonban szintén az volt az eset, hogy van egy ilyen fotó, amikor a litvániai fogatartásokkal kapcsolatos kérdést intéztek hozzá, és egyetlen egy terroristát sem fogtam kézen, én nem fogtam senkinek a kezét, honnan tudnám megmondani, hogy Litvániában sor került-e ilyenre. Ugyanúgy, mint ahogy A sok apró bizonyíték összeáll egy, egy valóban döntő erejű bizonyítéka, ugyanúgy, ahogy a szöveti sok apró szálból áll össze. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő bizonyító értéket ez így együtt garantálja. A mai helyzet egyszerűen azt jelenti, hogy az a tény, hogy Lengyelországban, Romániában, Litvániában ilyen börtönöket üzemeltetett a CIA, titokban fogva tartott a CIA mindenféle felügyelet nélkül, ezt pontosan olyan bizonyíté, biztosan állíthatjuk, mint bármi mást. Nem kell ennél több és jobb bizonyíték, bizonyító erejű adat. az elszámoltathatás, elszámoltathatósági vákumot pont az okozta, hogy az illetékes szervek nem jártak ennek a végére, ezért kellett az oknyomozó újságíróknak és a civil szervezeteknek megtenni ezt, elvégezni mindezt a munkát. Igazából én negatívan ezen intézményeknek a munkáját nem értékelném, mert alapvetően nem ez a fő dolguk, hogy a CIA valóban ilyet végzette, vagy sem. Nos, az európai tagállamok hírszerző szervezetei és a CIA közötti együttműködés gyakorlatilag egészen egyszerű volt, sokkal nehezebb megvédeni azt a most már vitathatlan tény halmot, amelyet ismerünk, pénzeket fizettek ki, biztonsági berendezéseket telepítettek, épületeket építettek, és mégis volna ki azt állítja, hogy fogvatartottak szállításra nem került sor. Litvániában hatóságok azzal érveltek az Európai Bíróság előtt, hogy a CIA repülői csak azért jöttek Litvániába, hogy ott semmit ne csináljanak. Az épületekkel kapcsolatban azt mondták, hogy hát lehet, hogy azokat az CIA csak Vénuszon kívül egy légkondicionált épületet, raktát épített, majd mindenféle repülők landoltak ott csak azért, hogy egyébként semmit ne pakoljanak ki vagy be. Nos, ha mélyebbre belenézzünk a dolgokba, akkor a több száz független tény össze, összeáll egy kép olyan szerződéseket ismerünk, amelyeket kifejezetten fogvatartottak szállítására szerződött repülőgépekről szólnak. De lépjünk tovább, és tegyük fel a kérdést magunknak és másoknak, hogy szakmai minőségükben ezek az európai hatóságok miért nem hajlandóak bevallani azt, ami nyilvánvaló, hiszen az Egyesült Államok már bevallotta, nem csak hogy bevallotta, több száz oldalas kiadott és rettenetes részleteket tartalmazó dokumentumokat hozott nyilvánosságra. Miért jó az, hogyha az Európai Parlament, vagy az Európai Hatóságok hangosan visszhangozzák azt, amit már mindenki tudja, hogy nem igaz? nem az a kérdés, hogy megtörténtek ezek az ügyek, most már nem is az a kérdés, hogy mikor, hol és hogyan történtek, ezt már mindenki tudja. Az igazi titok az az, rejtély az az, hogy hogy lehet az, hogy parlamenti és igazságügyi hatóságaink nem tudják ezeket a helyzeteket kezelni, mikor már megtörténtek, és ez bizonyított. Thank you very much, Mr. Black. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a képviselők szólalhatnak fel most, és persze más kollégák is. Lengyelországból, Egyesült Királyságból és Litvániából hívtunk meg eh, vendégeket, ők azonban korábbi elfoglaltságaikra hivatkozva nem jelentek meg a litván parlament eh, eh, ígéretet tett, hogy írásban válaszol a kérdésekre. És úgy is mondott valamit ez megadom a szót. Elnézést hibáztam. A Transparency International-ra hivatkozva mondtam, hogy sok munkát végeztek, hogy melyik repülőgép hova repült. Elnézést, hát az Amnesty International-re gondoltam. Ez egyszerűen csak egy nyelvotlás volt. Köszönöm. Elnök, 30 percünk van a kérdések, válaszok feltételére megválaszolására. Szigorúan a jelentkezések sorrendjében fogok szót adni, először is volt képviselő. Vojt képviselő úr. Vojt képviselő úr, kérem, hogy tegye fel a kérdését. És, uh... Igen. Köszönöm, hogy szót kaptam, és természetesen nagyon sok kérdésem van a Fiskáló Bizottság kitűnő munkát végzett, de különbséget kell tennünk a között, hogy mi illeti Amerikát, és mi az, ami a mi problémánk, mint európai probléma. Az amerikai elnök elítélte a végzásokat, kínzásokat végzőket, de ugyanakkor sajnos immunitást is adott nekik. Hát ha ez így semmit nem ér, úgyhogy kedves kollégák, ha az amerikaiak azt mondják, hogy 14 ezer fotó van, számlák, bizonyítékok, akkor az amerikai állampolgároknak ítéletet kell követeni, de mi mit tehetünk? Például útbeutazási tilalmat hirdethetnénk az európai, a, Európába az amerikai állampolgárok számára. A Safe Harbornek vége, ez rész eredmény, rész győzelem. Az amerikaiak ha a TTIP tárgyalásokra, vagy más tárgyalásokra gondolok, hát utána kellene járnunk, hogy ők mennyire tekinthetők komoly tárgyaló partnereknek. Az öt EU-s tagállam amelyekről bebizonyosodott a bűnösségük. Ez azt jelenti, hogy az európai letartóztató parancsal élve letartóztatásokat eszközölhetnénk ezekben az öt országban, ha van rá bizonyíték. Hát ha van 14 ezer fotó, van bizonyíték és számla, akkor nem lehetne nevesíteni a bűnösöket, nem lehetne eljárást indítani ellenük, és külön személyek esetében pereket kezdeményezni? Az a kérdésem, hogy ebből az öt országból vannak-e konkrét nevek? Köszönöm, köszönöm, Gomes asszony. Nos. Nos. Link, uh... Nos, nem csak az elszámolthatatóság hiányával beszélünk Európában, hanem eh, a kínzások áldozataival is foglalkoznunk kell. Egy részük még itt van Európában, például azok, akik Guantanamo-ban voltak fogvatartva és aztán több tagállam eh, úgy döntött, hogy eh, az USA kérésére befogad közülük néhányat, és találkoztam a hétvégén valakivel, aki 8 évet töltött és most Magyarországon rettenetes körülmények között, annak ellenére, hogy Magyarország befogadta őt. Nincs megélhetése, nem dolgozhat, nem lehetnek papírai, a gyermekének nincsenek papírjai, és gyakorlatilag még otthona sincs, nem beszélve arra a traumáról, amelyet a nyolc év alatt és kínve sokat megélt ezen kívül vannak érdekes módon olyan volt CIA ügynökök, akik ugyancsak panaszkodnak, hogy ők maguk is ö, ö, igazságügyi visszaélések áldozatai voltak, ö, mondjuk Olaszországban, hiszen ők voltak azok a kis halak, akiket lebuktatnak, hogy a nagy halak megúszhassák, mind az Egyesült Államokban, mind Európában a titkos, száz, a titkos szolgálatok részvételével mentek ezek a programon. Sabrina de Souzáról beszélnek például, aki eh, azért küzd, hogy saját magát tisztázza. Ő portugál-amerikai eh, volt CIA munkatárs, aki Olaszországban működött, és ott ítélték el. És eh, az ő, ő számolt be arról, hogy a háttér akkor született, hogy a olasz titkos szolgálatokban, a politikai szinten is, illetve az Egyesült Államokban és a CIA-ben a nagy halak húzták meg, a kis halakat áldozzák be. Szeretnék visszatérni arra a kérdésre, hogy annak ellenére, hogy milyen tények állnak rendelkezésünkre, miért állnak még ellen az európai országok közül sokan, és miért nem válaszolnak a kérdéseinkre? Ez óriási probléma, és nyilván ez összefügg azzal is, hogy különböző szervezeteink hogyan, milyen hozzáállással kezelik mondjuk például a jogállamiság koncepcióját. De ennek van európai nézőpontja is. És azt szeretném mondani, hogy az elmúlt tíz évben, hiszen az elmúlt tíz évben történt, az elmúlt tíz évben az Európai Bizottság eh, eh, Duró eh, elnöke Duró akkor volt miniszterelnök, amikor a kínzási, kínzási járatok gyakorlatilag jönni és menni kezdtek. Én panaszt nyújtottam be konkrét vádakkal Durában ellen, amiért ő cinkosként részt vett mindenben a ügyészség felé. Márko de Morás úr jelen pillanatban jelenlegi portugál állam elnökének tanácsadója. Ő engedélyezte a kínzások végrehajtását nem repülőként, hanem a tengeren a hajókon. Nos, az igazságügyi rendszer teljesen elkendőzte ezt az ügyet. Bározó úr tíz évig volt az Európai Bizottság elnöke. Ez sok mindent elmagyaráz. Nem csak abban a tekintetben, hogy miért nem hajlandó az európai kormányokat arra bátorítani, hogy nyíljanak, megnyilatkozzanak, hanem gyakorlatilag éppenséggel arra utasította az összes tagállamokat, hogy a saját felelősségüket, saját hibájukat rejtegessék, mert ezzel az saját magát is megvédi. Ennek köszönöm szépen, Katrika Asztony. Dziękuję panie przewodniczący. Um... Ja mam wrażenie, że jednak e, tutaj wypowiedzi... Köszönöm. Az a benyomásom, hogy ezen hozzászólásokban mindkét meghívott vendégünk, Elspeth Kild és Raluca Radescu asszony is nagyon sok Nos, öt tagállamról beszéltek, amelyeket nagyon komolyan kritizáltak. Szerintem itt elfogultságról beszéltünk. 2009-ben ugyanis Carlos Coelho által vezetett vizsgálóbizottság nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a közvéleményt tájékoztassa ezzel említett tagállamokban, hogy meg szülessenek a megfelelő döntések. Önök pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyják az azóta történt eseményeket. Lengyelország esetében például nem tudom azt elfogadni, hogy nem szerez érvényt a bíróság döntésének Lengyelország, mert ennek az ellenkezője igaz. A lengyel kormány vizsgálatot indított az Európai Parlament nyomására. Ez a vizsgálat konkrét eredménnyel, következtetésekkel zárult. A Simantoszki úr, aki 2002-ben a hírszerzés vezetője volt Lengyelországban, ő is válaszolt a, a kérdésekre, illetve a vizsgálatot követően vád alá helyezték. Ez tehát jól mutatja, hogy igenis tett valamit a lengyel kormány ennek az ellenkezőjének, ennek az ellenkezőjét nem lehet állítani. A történetekkel kapcsolatban a vizsgáló bizottság kérdésére az amerikai fél azt válaszolta, hogy a lengyel kormány ez ügyben nem tudnak együtt működni. Így nagyon nehéz objektíven megállapítani, hogy ki miért felelős. Könnyű azt állítani, hogy a lengyel kormány volt a felelős azon börtönök meglétért, létrehozásáért, illetve a kínzásokért, de ki hozta meg ezt a döntést? Ki döntött ezekről? Azt is figyelmen kívül hagyták nagyra becsült vendégeink, hölgyeim, hogy a jogi felelősségen kívül beszélni kell a politikai felelősségről is, és bizony a politikai felelősség kérdését keresték az akkori elnök, illetve az akkori miniszterelnök személyében is, akkor szocialista kormány volt hatalmon Lengyelországban. Azóta soha nem kerültek újra hatalomra a szocialisták, azóta is igen gyengék Lengyelországban. Így tehát nagyon nehéz. Vagy tulajdonképpen ezzel, hogy azóta sem kerültek a hatalom közelébe, gyakorlatilag ők a politikai felelősséget is a közvélemény egyértelműen rájuk hárította. Azt hiszem, hogy ez is cáfolja az ön által, önök által elmondottakat. Emellett úgy gondolom, hogy sokkal konkrétabbnak, sokkal őszintébbnek kellene lenniük, amikor ilyen beszámolót adnak nekünk itt az Európai Parlament Bizottságában. Ezeket a fontos információkat nem lehet figyelmen kívül hagyni. A, az egyezmény 38-as cikkét e, hivatkoztak az információ kiadással kapcsolatban, de hát ez az információ nem létezett, mert az amerikaiak ezt nem adták itt. Sajnálom, hogy meg kellett szakítanom képviselő asszony, de nagyon sürget minket az idő. Ahhoz, hogy megadjam a szót mindenkinek, ez erre szükség van, különben nem lesz idő a válasz. Um, Köszönöm, elnök úr. Néhány héten belül én már tíz éve lesz annak, hogy az első tények napvilágra kerültek a CIA általi végzett eh, eh, programról, a Human Rights Watch és a Washington Post ezeket nyilvánosságra a kínzások vonatkozóan, a rendkívül eh, kérdetások vonatkozóan, úgynevezett black sites létesítmények vonatkozóan. Nos, megszakad a szívem attól, hogy tíz évvel később még nincs nem került sor felelősségre vonása egyáltalán. Ma Hollandiában megjelenik egy jelentés az a tavalyi MH17-es repülőgép lelövésével kapcsolatban, ott 300 ember halt meg, és mindenki egyetért abban, hogy a felelősségre vonás, az igazság megállapítása, az elkövetők igazságszolgáltatási szervek elé állítása a nemzetközi igazság alapkövei. Miért nem vonatkozik ez az elv a kínzások esetére? Azért, mert együttműködtünk az elkövetőkkel, mert mi voltunk az elkövetők? Az önkritika nem az egyik alapja a jogállamiságnak és a demokráciának. Miért telik ilyen sok időbe? hogy bármiféle igazságszolgáltatással vagy felelősségvonásra szó sor kerülhessen. Miért félünk attól, hogy kellemetlen kérdéseket tegyünk fel magunknak? Hiszen ebben az egész programban az egyik legfontosabb eh, eh, eh, partner egy bizonyos Assad úr volt, Szíria volt az elsődleges célállomás, mert ők nagyon jól értenek az emberek kiállgatásához. Assad most már az ellenségünk miért nem teszi fel senki ezeket a kérdéseket, és miért foglalkozunk apróságokkal, hogy egy konkrét apró eh, kirakó darabka bizonyítható bíróság előtt, vagy nem, hiszen teljesen világos, hogy mi történt, és kezdem már nagyon unni, hogy egyfolytában vitákat tartunk eh, ilyen apró kérdésekben. Itt az idő, hogy Európa végre eh, fölvállalja azt a felelősséget, amely a, terhét, amely a vállat terheli, és ezeket az embereket igazságszolgáltatás elé állítsa, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor elveszítjük a morális hiteképességünket, ha van még egyáltalán belőle. Tehát úgy gondolom, remélem, hogy annak ellenére, hogy látom, hogy az emberek itt forgatják a szemüket és kimaszolnak, én még mindig hiszek abban az Európai Unióban, amely a demokrácia, a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság fákjája e, zászlós hajója, de úgy gondolom, hogy egyszer, egy napon a bűnöseket igazságszolgáltatás elé kell állítani. Köszönöm. köszönöm, López Aguilar úr. Következik. I would like to address to... Szeretnék néhány kérdésre kitérni. Black úr a feltáró újságírók szervezetet képviselét. Hát most már minnyájunkban kialakult egy kép az évek során, hogy mi történt, hiszen nagyon sok mindent tettünk itt a Libe szakbizottságban, és vizsgáltuk a tényeket, és hát, hogy mennyi az igazság tartalma ennek. Ez egy nagyon jó emberi jogi kihívás. Biztosítanunk kell, hogy még egyszer ne fordulhasson elő ilyesmi. De úgy gondolom, hogy az önbeszámolója beszámolója pontosítást igényel néhányunk számára. Először is. Nagyon sok meghallgatáson vettem részt, és vizsgálaton. Önök mit tudnak a fogvatartottakról, az szenvedő alanyokról? Azokról, akiknek semmi köze nem volt terrorista tevékenységekhez. Soha nem vettek részt terrorista bűncselekményekben. és közben fökva tartották őket a terrorizmus elleni harc nevében. A második kérdésem. Deal that included or... Volt-e bármiféle egyesség, amely kompenzációt pénzbeli kompenzációt írt volna elő azok számára, akik bűrészesként segítették az ilyen központokat, tehát mondjuk megvesztegetés kapcsán, bármiféle gazdasági segélyezés kapcsán. A harmadik kérdésem az ön tudomása szerint beszámoltathatóságot illetően, hiszen mind feltételezhetjük, hogy még azok a tagállamok is, amelyek részt vettek a legmagasabb szinten ezekben a tevékenységekben, nem volt ez köztudomású, még a kormányban sem tudott erről mindenki. Tehát milyen szinten ö, volt az, ahol az összekötő pont megjelent minisztériumi szinte, miniszterek ezek, nem védelmi miniszterek, a hírszerzés, a miniszterelnöki hivatal, általában hol volt a behatolási pont, ahol az amerikaiak felvették a kapcsolatot. Köszönöm, Koei úr. Um, thank you to our... Köszönöm. Köszönöm a hozzászólóknak is. Nincs egy kérdésem. Things. And first... De mondanék néhány dolgot. Először is. Az Európai Parlamentben néhányan először is nem hittek ezekben a vázakban. Az USA demokrácia, a jogállamiság uralkodik. Nyilvánvaló, hogy nem vesznek részt ilyen tevékenységekben, ezt hallottuk. Aztán amikor fölállítottuk a vizsgáló bizottságot, akkor George Bush beismert mindent, kivéve a kínzásokat. Tehát a rablásokat, a titkos fogvatartó központokat beismerte. Most pedig van egy szenátusi jelentésünk, ahol a szenátus beismerte, hogy történtek kínzások. Úgyhogy ezek már nem csak vádak, ezek tények. Van egy metaforánk Portugáliában. Az olaj mindig a víz felszínén terül el. Mindig felszínre kerül, olyan, mint az igazság. Hogyha nem sokára az igazságra fény derül. De én köszönetet szeretnék mondani önnek, elnök úr, és a Libe szakbizottságnak, és mindenkinek, hogy belekezdtünk ebbe a munkába. Nem várhatjuk be a történelmet. Tudva, hogy mi történt, ez megakadályozhatja azt, hogy a jövőben hasonló, vagy ugyanezek az események bekövetkezzenek. Ezért munkálkodnak a civil szervezetek, az Amnesty International, a Human Rights Watch, a sajtó, a nemzeti hivatalok, Spataro ö, olasz bírónak a kitűnő munkáját említeném például. Manapság szerintem már itt a szabuzacsap senki sem tagadhatja, hogy mi történt és hát ennek megfelelően kell eljönnünk. <coughs> Sophie mondta, a bűnösöket bíróság elé kell állítani. De politikai szinten is van tennivalónk. Méghozzá micsoda? Két dolog. Az egyik, hogy ne adjuk fel, és folytassuk ezt a vitát. A második, hogy a tények alapján dolgozzunk. Nagyon sok konkrét ajánlást fogadtunk el az intézmények felé, a tagállamok felé. De figyelemmel kellene követni, hogy ezeket betartják-e. Ha nem, akkor miért nem? Szerintem ez itt a kulcskérdés, és hogyha erre választ találunk, akkor utána tisztában látunk. Köszönöm szépen. Thank you. Next, Miss... Köszönöm szépen. Manesko asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. I would like... Elnök úr. On, uh, on the visit that a LIBE delegáció bukaresti látogatásával kapcsolatban hagy kérdjem azzal, hogy a román hatóságok örömmel fogadták eh, a látogatást, eh, támogatták eh, és rendelkezésre bocsátottak forrásokat az üléshez. A miniszter maga Brüsszelben volt, Iescu volt elnök, viszont nem tudott találkozni a delegációval. Az összes többi hatóság találkozott a delegációval, és ez egy jó és pozitív jele annak, hogy a román hatóságok eh, törekszenek a párbeszédre. Eh, Románia EU eh, e és ENSZ tag aláírta a kínzás elleni egyezményt, és teljes mértékben támogatja az emberi jogi értékeket és a jogállamiságot. Nem hiszem, hogy jó lenne abból a feltételezésből kiindulni, hogy a román hatóságok e, tudták, hogy léteznek e, e, ilyen e, fogvatartottakat rejtegető létesítmények, és ezt esetleg elhallgatták volna. Ön azt is említett, hogy 2008-ban a eh, román szenátus azt mondta, hogy nincs bizonyíték eh, CIA létesítmények létezésére Romániába, és ez igaz is, akkor nem volt erre bizonyíték. Most az USA eh, szenátusi jelentését követően, jól lehet Romániát nem említik a jelentés, az állítás, az, a vádaskodások folynak tovább, és úgy gondolom, hogy a mi érdekünk és Románia érdekeit szolgálja, hogy megtudjuk, eh, mi az igazság, hiszen ezek a vádaskodások nem fognak senkinek semmit, eh, nem, nem fognak senkinek jó lenni. Eh, Romániában most folyamatban egy igazságügyi eljárás ebben az ügyben, találkoztak a főügyészsel, teljes az átláthatóság, de természetesen e, egy folyamatban lévő ügyről keveset lehet mondani. Tehát meg kell tartanunk az egyensúlyt, és méltányosnak kell lennünk, amikor e, a hatóságok rendelkezésre állásáról és hatosságáról beszélünk, hiszen nem vádaskodni akarunk, hanem az igazságot akarjuk megtudni, ehhez viszont egyensúlyra van szükség mindenben, amit csinálunk. Ami az ön által bemutatott kutatást illeti, az nagyon érdekes szerintem, ahogy kollégám is mondta. Úgy gondolom, hogy önök elejétől kezdve feltételezik, hogy vannak bizonyítékaik, amelyek hivatalosan még nem kerültek bizonyításra, hogy egyáltalán léteznek. Tehát jobban szeretnénk a hatóságokat támogatni ebben az irányban, hogy a bírósági eljárás, igazságszolgáltatási eljárás folytassák, és teljes mértékben támogatjuk őket ebben. Ez sokkal jobb, mint hogyha csak válaszkodnánk velük szemben, és aztán rájönnénk esetleg később arra, hogy valaki Romániában felelős személyesen, akkor valószínűleg ezt az embert el fogják ítélni. De addig jobban szeretném, ha őszinte tényszerű vitára kerülne sor. Hagy hangsúlyozzam el, az USA szenátusi jelentése nem MDT Romániát egyáltalán, és engem is nagyon érdekelne, hogy ha vannak bizonyítékok ezzel kapcsolatban, akkor, akkor ezt megnézhetnénk-e, ahogy én is említettem. Köszönöm szépen! Jó, szeretném, hogyha maradna idő a válaszadásra is, úgyhogy kérem mindenki próbálják rövidebbre fogni. Pagatán Tendő az utolsó hozzászólunk a képviselők részéről. Köszönöm szépen. Egyetértek az a felszólókkal. A büntetlenség a lehető legrosszabb, ami előfordulhat, hiszen meggyengíti intézményeink hitte képességét, értékeinket aláássa, jól lehet a, tagállami, a e, tagállamaink jogalagisága ezen alapszik. Tíz évvel az események után előre tovább kell mennünk persze, de e, e, fölmerülnek kérdések az amerikai partnereinkkel való párbeszédben valóban érdemes lenne. Én nem vagyok ugye régi képviselő, nem, nem lenne jó ötlet, hogy programot indítani az igazság megalapítása érdekében, hiszen ez nagyon fontos lenne, hogy ne tévedjünk, ne szűkölködjünk információkban. Köszönöm. Akkor lássuk a válaszokat. Megint nagyon túlfutottunk az idővel, le vagyunk maradva, de hát azt hiszem, hogy fontos, hogy időt hagyjunk a vendégeink számára, hogy reagáljanak a feltett kérdésekre. Azt is értem, hogy a kollégáknak el kellett mondaniuk, amit el kellett mondaniuk. Öt percet adnék, tudom, hogy ez nem lesz elég, de talán esetleg mindkettő mindkettőjük nevében, ha hozzá tudna szólni, sokat segíteni. Tudom, hogy ez kevés, de hát mit csináljunk. Köszönöm, köszönöm Claude, köszönöm minden hozzászólónak a nagyon érdekes megjegyzéseket. Szeretnék a kritikákra reagálni elsőként a kritizált tagállamokkal szemben mennyire vagyunk méltányosak, tisztességesek. Nos, felhívnám a figyelmüket az egyik olyan bizonyítékra, amelyet az Európai Emberjogi Bíróság relevánsnak tartott, annyira relevánsnak, hogy Anna Sírvel kapcsolatos ítéletébe is belevette. Ez pedig az, hogy a CIA hogyan találtam meg azt, hogy mely lengyel hírszerzési ügynökséggel tárgyaljon és állapodjon meg a program részleteiről. Az Emberjogi Bíróság az ítéletében is bevette azt az bizonyítékot, hogy a CIA a lengyel katonai hírszerzést választotta, mert ez volt az egyetlen olyan hírszerző ügynökség Lengyelországban, amelynek demokratikus ellenőrzése, amelyekre demokratikus ellenőrzés senki sem gyakorolt. Azt hiszem, hogy ez jó jelzi, hogy milyen demokratikus problémákat vett fel ez az egész kérdés a titkosszolgálat, illetve a hírszerzési szervek felügyeletével kapcsolatos ez amikor a demokratikus elszámoltathatóságot kívánja alásni az egyik legfontosabb, az Európai Unió egyik legfontosabb szövetségese, ez mindenképpen problémás. Ez, ez, egy, ez egy komoly probléma, amivel szembe kell szállnunk. Tíz évvel ezelőtti az a probléma, amely tagállam belügyminisztériumán belül merült fel, a terrorizmus egy terrorista fenyegetésre reagálva a hírszerző szerv egy, egyik csoportja lehetővé tette, hogy egy ilyen alácsapat egy uniós tagállamban tevékenykedni kezdjen. Amikor nyilvánosságra került az információ, kormányváltásra is sor került, a szocialista kormány is elvesztette a hatalmat, és a főügyész a az érintettek ellen vádat emelt, a belügyminiszter ellen is, aki ugyan azt állította, hogy nem tudott az egészről. Sokan börtönbe kerültek, beleértve azt a belügyminisztert is, aki felelős volt. Ez az ország, Spanyolország, amely azt hiszem, hogy átment a jogállamiság és a demokrácia tesztjén. Years, I mean, too many years. Nos, úgy gondolom, hogy sokkal több mindent is hallhatunk volna. Nyilván eh, az ember egyet ért, vagy nem ért egyet, de azért itt egy jelentős munkáról van szó. Köszönjük szépen, hogy eljött eh, Éva Zsolinak adom meg a szót. Well. <clears throat> Nos, úgy gondolom, hogy fejet kell hajtanunk azelőtt, hogy a román hatóságok fogadta bennünket. A külügyminiszter a személyesen nem tudta megtenni, mert Brüsszelben volt ugyanakkor nem tudom elleplezni, hogy nagyon zavar az a tény, hogy azok, akikkel találkoztam, még arra sem hajlandóak, hogy átvizsgálják azokat a bizonyítékokat, amelyeket ilyen sok ember összegyűjtött tíz év alatt, és amelyek eh, bármilyen intelligens embert, aki 10 percet szán az áttekintésükre, E, meg fog érinteni. A Feinstein jelentés e, nem került e, nyilvánosságra hozata, ők úgy gondolom, hogy nagyon rosszul állnak ehhez hozzá, kockáztatják, hogy szembe mennek a történelemmel, és hibásan azt gondolják, hogy az amerikaiakkal kötött titkossági megállapodásuk amerikai részről már megszegése került, és most már ők is szabadon beszélhetnek. Tehát szeretnék minden parlamenti képviselőt felkérni arra, hogyha nem meggyőződése, hogy ezek az információk valóban mérvadóak és is súlyosak, ezeket csak úgy félre söprik. Jól lát ezeket egyetemeken dolgozó emberek, és az egész életeket az ügynek szánt, szentelő újságírók gyűjtöttek össze. Nos, el tudom, Maleszko asszony, intézni, hogy találkozom ezekkel az emberekkel. Kérem, hogy találkozom velem és Black úrra, hogy megmutathassuk az összes repülőgépet, amelyek megálltak Bukarestben, amikor beérkeztek, Marokkóból eh, Kabó felé repülve. Lehet, hogy ez eh, az ön intelligenciáját is el tudja érni idővel, és reméljük, hogy nem eh, esik bele abba a hibába, hogy a dolgok elleplezésének válik a részesévé. Köszönöm ezt a nagyon tömör összefoglalást, mondja az elnök. Kérem, hogy ez is legyen rövid. Megpróbálom, néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először is abban az ügyben, hogy Lengyelországban a hatóságok fulladoznak, mert az emberek nem reagálnak a megkereséseikre. Nos, egyértelmű, hogy az Egyesült Államok nem nyújt segítséget, de gondolom, hogy Lengyelországnak már most is minden információra ja, megvan. Úgy gondolom, hogy logikus és korrekt Eh, azt állítani, hogy eh, Lengyelországnak megvan eh, minden információja egy titkosított dossziéban ügyészségi szinten, hogyha, hogyha ez nem lenne meg, akkor nem tudom miért lenne egyáltalán ilyen minősített dosszié. Tehát bőven elég információ van ahhoz Lengyelországnak, hogy a saját kutatásokat, nyomozásokat az amerikai támogatás nélkül is végrehajtsák, elvégezzék, hiszen ez a segítség soha nem fog megérkezni. López a Hiller úrral kapcsolatban vannak ugye olyan áldozatok, akinek sincsen, nem volt semmi köze a terrorizmushoz, mégis ezeken a Black Site létesítményekben őrizték őket. Nos, a szenátusi jelentés 26 embert említ, csak a CIA és saját meghatározásira támaszkodva. Nyilvánvaló, nem tudjuk pontosan, hogy a CIA definíciója egy előzős esetekben mi volt, másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogyha 119 emberből, akit említ a jelentés, harmadot gyakorlatilag így is, így is kiesett és eltűnt a nyilvántartásból, sem tudunk róluk, akkor ez csak egy összefoglaló jelentés, egy 6000 oldalas minősített jelentésnek a tömörítése. A minősített jelentésben meggyőződésem szerint van egy, egy, egy szakasz, egy, egy bekezdés minden egyes emberről. Természetesen az összefoglalóban csak azok szerepelnek, akiket ők úgy választottak, hogy szerepeltetnek őket. Volt egy ember például, akit napokon keresztül nem hagytak aludni, és riasztó halucinációi voltak. Romániában volt egy Janet Gould nevű férfi, akit a CIA később rájött semmi köze a terrorizmushoz, és aztán egyszerűen elengedték. Volt olyan kérdés, amit nehéz megválaszolni, úgy gondolom, hogy minden egyes esetben az egyes esetekben nem mindig tudhatjuk, hogy különböző országokban mely, milyen szinten melyik tisztviselő mit tudott. Lengyelországban nyilvánvaló, hogy az akkori elnök és akkori miniszterelnök nyilvánvalóan bevallották, hogy ők, ők ismerték, tudatában voltak ennek a programnak. Romániában volt beismerés, de aztán kihátráltak. Aztán Adam Kulának azt mondta, hogy ő semmit nem tud mindenről. Másrészt úgy tűnik, hogy a szenátus jelentés világosat teszi, hogy elég sok tisztviselő E, e, a tagállamokban tudott erről a programról, hiszen voltak e, kommunikáció, közlemények, kapcsolattartás ebben az ügyben folyamatosan. Úgyhogy azt, hogy senki nem tudott róla, az nem állja meg a lehetőséget. Ami a pénzre vonatkozó kérdéseket illeti, csak annyit tudok mondani, hogy jelentésekből világos, hogy pénzt fizettek mindezekben az országokban, Románia, több mint 8 millió dollárt kapott, nem tudjuk a pontos összegeket. E, más országok esetében plegykák e, vannak, e, egyszer egy nagy cipős doboznyi pénzről volt szó. Az, hogy ez a pénz hova ment, kikapta meg, mire adták oda, nos, a CIA ezt tám- partnerségi támogatásra tekintette, bármit jelentsen, és ez önökön múlik, hogy értelmezik egy végső megfelvetés. Lehet azon rágódni, hogy a bizonyíték pontosan mit jelent, milyen kontextusban. Végső soron nincs olyan valóság, amelyben Eh, az lenne a helyzet, hogy egy black, egy a black site, amelyet a szállatos jelentés megnevez, az nem eh, Romániával létezett volna. Tehát az egy tény, hogy ez a fekete létesítmény eh, ott volt Romániában, meg lehet nézni a repülőútvonalakat, meg lehet nézni a számlákat, az információkat, felhőzéseket, és valamiféle párhuzamos univerzumot kell ahhoz elképzelni, hogy az ember kimondhassa szenvedés nélkül, hogy ó, hát ebben az országban ilyesmi nem volt. Tehát százszázalékos és bármilyen kétséget kizáróan létezett Romániában ez a teljesítmény. Ennek köszönöm szépen a részvevőknek a kiváló felszólásokat. Most pedig közvetlenül rátérünk a többiek, eh, a Duffy nem tud velünk lenni. Eh, kérem, hogy a következő eh, elnökségi következő elnökség tagjét, hogy fáradjanak az asztalhoz. Hagyj beszéljek az érintettekről egy kicsit, és köszönöm köszönetet mondani azoknak a nem kormányzati szerveknek, akik ugyancsak részt vettek az eredeti vizsgálatokban, és hogy az Amnesty International és az Open Society és egyéb kezdeményezések rendkívül nagy szerepet játszottak. um, we... Kollégák, akkor az első vendég Armando Spataro, jelenleg a torinói főügyész, és 23 amerikai állampolgár elítélését segítette elő Abu, Abu Omar ügyében. Úgyhogy tessék, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Grazie. Sono onorato del vostro invito, sono... Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ide, és nagyon örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. 15 percet kaptam, ami azt jelenti, hogy a témáim közül jó sokat ki kellett húznom, és válogatnom kellett. Abból már letartóztatását mindannyian ismerik ennek a történetét, hiszen a Coelho meghallgatás kapcsán foglalkoztak már ezzel az ügyjel. Ami az ügyet magát illeti, sajnálatos módon a LIBE eh, szakbizottság kitűnő jelentésében néhány hiba csúszott, hiszen nem 22, hanem 26 amerikai állampolgárt ítéltek el a CIA illegális tevékenységei keretében. Ezekből 5 diplomata a legfelsőbb bíróság visszautasította azt a védekezést, hogy diplomáciai ö, immunitással élhessenek. Nagyon sok bizonyíték merült fel a letartóztatások kapcsán is. Ezen kívül elítéltek egy újságírót is, aki nem egészen olyan módszerrel működött és dolgozott, mint mm, Croft Black úr. Aztán nagyon sok ítélet született, amelyek ügyében, amelyek ügyében fellepeztek, de aztán Milánóban ö, nagyobb büntetéseket szabott ki a bíróság az amerikaiak, amerikai állampolgárok számára. Például sokan védekeztek azzal, hogy államtitokról van szó, és ezért nem ítélhetők el. Nos, akárhogy is, vegyük a dolgokat sorba. Természetesen voltak a perek során különbségek a 26 amerikai állampolgár között voltak nagy különbségek a hátterükben, az ítéletekben, és voltak olyan állampolgárok is, akik esetében az állam titokra hivatkozva a bíróság nem tudott döntést hozni. De nagyon tanulságosak ezek az esetek minden esetre. Amit elmondhatok, az az, hogy ez az államtitokra való hivatkozás, még a demokráciákban is, Vannak olyan esetek, ahol titkosságra hivatkozva védeni kell adatokat. A probléma akkor merül fel, amikor ezzel visszajelnek a hatóságok én, mint európai állampolgár, mit tennék, ha itt lennék a parlamentben? Egyébként szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek az elvégzett munkához. Abu Omárt egyébként terrorista bűncselekmények miatt ítélték 6 év börtönbüntetésre. Ha nem rabolták volna el őt a cia akkor börtönbe került volna, és valószínűleg ott töltött volna hat évet. Akárhogy is az államtitok a demokráciákban is alkalmazható védekezési taktika, de az egyensúlyt biztosítani kell. között, hogy az igazságszolgáltatás megfelelően működjön, és a bűnösöket bíróság elé állítsuk, és a biztonsági aggodalmak a másik oldalon persze ott vannak. Egyértelmű, hogy az igazságszolgáltatás és a végrehajtási ág itt összeütközésbe kerül. Olaszországban 2007-ben elfogadtunk egy jogszabályt az Abu Omar eset kapcsán, és létrehoztunk két ügynökséget, és ennek a két ügynökségnek specifikus jogköröket biztosítottunk. Az államtitkokat illetően. Mi minősül államtitoknak? Ez letkeznek hírek, tevékenységek és dokumentumok, amelyek, hogyha nyilvánosságra kerülnének, akkor a köztársaság integritását, a nemzetközi szervezeteket, a nemzeti intézmények biztonságát, az ország biztonságát fenyegetni, vagy megakadályoznak a megfelelő katonai védelmi előkészületeket. Ha egy szerződés sérülne ennek kapcsán, akkor az államtitkosság alól fel lehet oldani ezeket a szerződéseket. Aztán a 2007-es jogszabálynak megfelelően a parlament úgy döntött, hogy Prodi miniszterelnököt felhatalmazza arra, hogy az államtitkosság által leszedett ügyeket fel sorakoztatja, és kiszűri azokat az ügyeket, amelyek nem védhetők ilyen okkal. Olaszországban politikai és igazságszolgáltatási felülvizsgálatot is lehet kérni bizonyos esetekben, Mindegyiknek megvan az eljárás menete, például a politikai felülvizsgálat esetében a miniszterelnök bízza meg az egyik bírát, hogy vizsgálja át az eseteket újra. Azonban ennek a bizottságnak nincsen olyan szerepe, hogy azonnal kivegyen egy esetet a titoktartás kötelezettsége alól. Hogyha úgy érzik, hogy az állambiztonsági elveket megsértették, akkor a a bíróság vagy az alkotmánybíróság ezt kivizsgálhatja. Az állambiztonság, az államtitkok Olaszországban, az Abu Omar esetben, már van a pedig féle kormánytól kezdve a mai kormányig minden kormány államtitkosság, államtitokra hivatkozott. A titkosszolgálatok esetében az újságírók és mások eh, vádakat fogalmaztak meg eh, Perugiában például a eh, korrupcióval kapcsolatban. A hatóságok ezeket állítólag elmismásolták, telefonlehallgatásokra volt szó, és bohózatszerű jelentekre kerül sor de az államtitok takaróznak, amikor korrupciós ügyekről van szó például, pedig ez egyáltalán nem az a kategória, ahol el lehetne hivatkozni megítésen szerint. A bizottság első két elnöke, Romano Prodi alatt magas tisztséget töltött be, de hát Menjünk tovább. A Libe eh, anyagával kapcsolatban már említettem, hogy van olyan, hogy jó a törvény, de eh, nincs megfelelő politikai eh, felülvizsgálat, vagy igazságügyi felülvizsgálat, átvilágítás, ellenőrzés. a bíróságok egy adott pillanatban, az bíróság azt mondta, hogy a kormány szinte bármire hivatkozhat, hogy az államtitok. A legfelsőbb bíróság azonban ezt ne, ezzel nem értett egyet, úgyhogy konfliktus volt a két bíróság között. Ez a jelentés, ez az anyag rendkívül fontos, ezért felszólítanám az Európai Parlamentet arra, hogy ez fordítása le valamelyik, valamennyi eh, tagállami nyelvre, és eh, körültese. Nyilván van bennük egy-két eh, hiba, tudok információt küldeni, hogy ezeket kijavítsák, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy a máig betör, bekövetkezett eseteket, eseményeket Eh, foglaljuk össze. Eh, Gomes asszony említette, hogy a titkos szolgálatokat eh, kritizáltak már korábban is. Hogyha most valaki füstögő fegyvert keres, hát én nem történész vagyok, ne ne azon gondolkodjunk, hogy ki a nagyhal meg az apróhal. Ami az igazság szolgáltatás rendszerek közötti együttműködés illeti, elképesztő esetekre kerül sor. A e, Feinstein jelentésben valami nagyon furcsa dolgot olvashatunk, e, ebben egyetérthetünk Eh, az Abu Már esettel kapcsolatban eh, ugye az 26 amerikai eh, elkövető esetében még további vádemelések is folyamatban vannak különféle esetekkel kapcsolatban. A Feinstein jelentésben is meg kell nézni, hogy mi van pontosan az olaszokkal és ezzel tulajdonképpen egy zárnám a felszólalásomat. Nagyon érdekes átgondolni, hogy a Liber szakbizottság korábbi tanulmányokat eh, eh, vett kézbe, eh, olvasott át, egyetértek nagyon is azzal, amit Koelyó úr és Intveld asszony elmondtak. Valóban itt az idő, és most állampolgárként mondom, hogy valóban itt az idő, hogy többet tegyünk, mint eddig. A tettek mezőjére lépjünk, fejet hajtok az Európai Parlament tevékenysége előtt, de hagyd magyarázom már, hogy mit ismer és gondolok. 18 állásfoglalást és különböző hivatalos dokumentumot olvastam a parlamenttől, az Európa Tanástól, az Európai Parlament és itt tovább. 34 hivatkozás van bíróság előtti ügyekkel kapcsolatban. Na tehát tíz év eltelt már azóta, hogy a Washington Post közzétette, hogy a CIA elrabolt és kihallgatott a tagokat eh, bizonyos titkos eh, helyszíneken. És az ideiglenes bizottság eh, jelentésében arra hivatkoztak a szöveg végén, hogy volt egy olyan mechanizmus, amelynek az lett volna a szerepe, hogy az egyezmény hetes cikke értelmében e, riasztást adjon ki, hogyha az alapértékek e, kockán forognak. Dick Martin is említette ezt a saját jelentésében. Úgy gondolom, hogy ez annál is inkább fontos, mert eh, a, most már ismerjük az igazságügyi, eh, tehát most már ismerjük az Európai Bíróság eh, döntését a biztonságos adatkikötőkkel kapcsolatban. Ez az ítélet megmutatja, hogy vannak olyan értékek, amelyeket nem lehet gazdasági alapokon félre sodorni, félre sem pedig biztonsági okokra hivatkozással. meg kell nézni a belső érdekeket. Az államtitokról a hivatkozás e, csak ahhoz járult hozzá, hogy mindezek a problémák egy nagy fekete lyukban elsüllyedjenek. Még egy ilyen, persze, hogy elnök úr, az olasz kormány öt tagja mindannyian eh, államtitokra hivatkoztak, mindezek jelentések az Európai Bíróság döntése alapján tulajdonképpen az Európai Parlament Kassandra eh, eh, szerepét, szerepét tölti be, de Nyilván amellett, hogy az ember megpróbál nyomást gyakorolni a bizottságra és a tanácsra, hogy, bet, hogy, hogy jelentős szerepet vállaljanak, és további lépéseket hozzanak, maguk a polgárok nem különösebben aggódnak amiatt, hogy egy-egy intézmény mennyire uralkodik úgymond a másik fölött, de fontos, hogy a parlament ne legyen gyenge, erősebbnek kell lennie hogy meg tudja védeni azoknak a polgároknak a jogait, akik megválasztották. Ezt nem tudjuk megtenni akkor, hogyha nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a minőséget biztosítsuk. A parlament ezért február 11-i állásfoglalásában megfogalmazta, hogy szeretnék, ha az elnöküknek feladat lenne az is, hogy az álláspontokat, állásfoglalásokat a társ intézmények vezetőinek tudomására hozzák. Ez nem csak egyfajta formális hivatkozás. Tehát a bizottságnak gondoskodni kell arról, hogy ez meg is történik. Annyit szeretném még elmondani, hogy a következetesség rendkívül fontos. hiszen önök, mint parlamenti képviselők nagyon fontos elveket támogatnak, azonban amikor hazamennek, például Olaszországban, akkor többnyire hallgatni hajlamosak. Claudio Fabi volt az első, aki úgy legalább ugyanazt mondta Európában és Olaszországban, ez nem mindig történik meg. Eh, tegnap Matarala elnök olasz képviselőkkel beszélgetett, és elmondta, hogy pontoskodni kell arról, hogy Európa hangja autoritatív hang legyen, eh, és hát erre is van szükség, hiszen egyetlen ország sem tudja egyedül megoldani a gazdasági problémákban okozó eredő problémákat, vagy az migrációból, vagy a terrorizmusból fakadó problémákat. Emlékszek, hogy milyen nevetséges dolgok. E, non servono a nulla. Dolgok hangzottak el a pnr re kapcsolatban. A bíróság is kimondta, hogy a polgárok adatokhoz fizető jogai sérültek tehát úgy gondolom, hogy ezt az maga magasra kell húzni, és nem szabad megállni a menetelésben. In bocca al lupo, noi crediamo in voi, bisogna però andare oltre l'enunciazione, e bisogna che gli organismi competenti... Sok szerencséd nem elég csak beszélni arra, hogy mi történt, hanem a megfelelő hatóságoknak eh, végre lépniük kell annak biztosítására, hogy az érintett országok Eh, eljárnak, és ahol büntetésre van szükség, ott eh, büntetnek. Elnézést, hogy négy perccel túlfutottam, elnök úr. Semmi baj, semmi baj. Spatára úr, látjuk, hogy mennyire szívéhez közel álló téma, mennyire nagy lelkesedéssel beszélt erről. Tényleg kontextusba helyezte ezt a fába jelentésről beszélt, a a Coelho vizsgálatról beszélt, nem csak az Abu Omar esetről. Azt hiszem, hogy most már tisztában látunk az ügyben, hogy ön szerint mi az mi felelősségi körünk. Szerintem ez nagyon sokban segíti a munkánkat. Köszönöm szépen! Sajnálatos módon Helen Duffy professzor asszony az utolsó pillanatban le kellett, hogy mondja, Emrit Singh az utolsó hozzászólónk, aki az Open Society Justice Initiative-ben eh, vezető jog, jogászként pontosan az emberjogi kérdésekkel, nemzetbiztonsági és terrorista ellenes kérdésekkel foglalkozik. Szing asszony parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, és hogy szót kapok ezen a meghallgatáson ami önmagában is már egy nagyon dicséretes és üdvözlendő esemény. Nagyon remélem, hogy folytatja az CIA titkos fogotartási programjával kapcsolatos vizsgálatot az Európai Parlament. Most beszélnék egy pár szót arról, hogy hogyan kapcsolódom én ehhez, Nos, amerikai és európai perspektívából is foglalkoztam már ezzel a kérdéssel 2001 óta igazából. A Globalizing Torture című jelentés szerzőjeként azt is vizsgáltam, hogy a CIA-vel hogyan működtek együtt különböző kormányok ebben a titkos programban. Abdul Rahim al-Nasri jogi szakemberként is eh, részt vesz, eh, igénybe veszi a szolgálataimat, segítem az ő védelmét Lengyelországgal szemben, már egyébként pert nyertünk. Azt hiszem, hogy igazi mérföldkőnek tekinthető a július 21-i bírósági döntés, és al nashri ügyében eh, Románia elleni perében is segítem a védelmét. Ahogy azt az előttem szólók elmondták, az világos, hogy hogy ugyanazokkal a tényekkel van dolgunk, ugyanazzal a jogi infrastruktúrával eh, van eh, dolgunk mindkét esetben, Románia és Lengyelország esetében is. Két valóban előremutató döntése eh, döntést hozott az Európai Emberi Bíróság, az egyiket Macedóniával, másikat eh, Lengyelországgal szemben. Mindkettőt felelőssé teszi a titkos, a rendkívüli eh, fogvatartások, titkos fogvatartások ügyében, Valóban jogi precedens értékű ítéletekről van szó, megerősítve azt, hogy ezekben az illegális, ebben az illegális programban milyen szerepet vállaltak az európai államok. Kíváncsi vagyok, hogy milyen mértékben fognak majd együttműködni az érintett kormányok, mennyire fogják valóban kivizsgálni ezeket az ügyeket. Macedónia és Lengyelország esetében is ugyanis arra jutott a bíróság, hogy az európai egyezményeknek nem megfelelő módon vizsgálták ki ezeket az ügyeket. Nagyon komoly kérdések merülnek fel, tehát az a kapcsolatban, hogy hogyan, milyen mértékben szereznek majd érvényt a bíróság ítéletének az érintett tagállamok. 2015 márciusában az Al-Nasri ügyével kapcsolatban komoly aggodalmaknak adtak hangot az Európa Tanácsban az érintett miniszterek, hiszen őt, az érintett személyt a halálbüntetés is fenyegetheti. Ezek a titkos fogatartások, kínzások nem csak az Európai Emberjogi Egyezmény hármas cikkét érintik, amely a kínzás tiltásáról beszél, hanem a kettes másik cikkre is utalnom kell, amely a halálbüntetés betiltását eh, eh, mondja ki. Eh, Lengyelország esetében kimondta a bíróság, hogy megszekték ezt, mert Állásri urat Lengyelországból segítettek elszállítani, így a katonai rögtönítélő bíróság esetleges halálos ítéletének is kitették. Alnasri úr Romániát perli, nem csak a, azért, mert román területen titkos fogvatartást és kézesket elszenvednie, hanem azért is, mert az Amerikai Egyesült Államokat segítették aktívan abban, hogy ki elszállítsák Románia területéről. Nagyon fontos ügyek ezek. Szeretném önöket arra sarkalni, hogy szorosan figyelmemmel kövessék ezeket az ügyeket, amelyek nem csak az Európa Egyezmények, hanem a nemzetközi jog lábbal típását is jelentik. A szenátus jelentésére az előttem szólók utaltak, azt hiszem, hogy minden ö, ö, gyanúm felül megállapítható, hogy ö, volt ilyen rendkívüli fogvatartás, illetve Litvániában, Romániában és Lengyelországban is voltak ilyen kvázi titkos börtönök. Ez nem csak egy újságíró által mm, bizonyított tény, hanem számos egyéb forrásból is tudjuk. Thomas Hammerberg 2012. márciusában egy egész dossziét nyújtott át, amely a román titkos fogatartási helyszínekkel kapcsolatos információkat tartalmazott. A román főügyésznek adták ezt, tehát aztán nem kap, kapta ezt, tehát nem kapott erre semmiféle reakciót. Figyelembe véve. Eh, Eva Jolie. Eva Jolie szélesebb kontextusba helyezte ezt a kérdést. Amikor arról beszélt, hogyan tagadta az egész ügyet Románia, ugye ez igazából a fő probléma, valóban ki lehet mondani, hogy a román szervek következetesen tagadják, hogy titkos CIA börtön működött volna Romániában. Annak ellenére, hogy meggyőző bizonyítékok ennek a szöges ellen tére mutatnak. Következetesen próbálják tagadni ezt a tényt. Egész egyszerűen ez nem hihető, következetesen tagadják ezt, ami elég egyértelműen rámutat arra, hogy Románia nem akarja érdemben kivizsgálni ezt az ügyet. A bíróság az Alasri Lengyelország eh, perben pontosan erre mutatott rá. Nem csak az számít, hogy mit mond ma vagy holnap a román kormány, az egésznek, az, az egészet történetében kell vizsgálni, ahogy hogyan alakult a kormányzati kommunikáció ez ügyben, ahogy az előtt előttem szólók is elmondták, maga az a tény, hogy egy titkos CIA börtön működött Romániában, ezt ke már 2005-ben megállapította a Human Rights Watch és a Washington Post, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a román kormány azóta hogyan tagadja folyamatosan ezt a tényt, akkor az ember csak arra a következtetésre juthat, hogy nincs meg a kormányzati szándék arra, hogy egy érdemi vizsgálatot lefolytassanak ez ügyben. Mi következik ebből az, hogy Al-Nasri versus Lengyelország ügyben a bíróság a következtetésre jutott, hogy Románia az európai egyezményt sérti, pont úgy, ahogy azt Lengyelország tette. Ez logikusan következik ebből. Ezért az Európai Parlamentet arra kérem, hogy ezt a tényt ismerje el és fel. A, nem csak a szenátus jelentése, hanem ahogy arra Black úr is rámutatott, már ezt megelőzően is egyértelmű megállapításra kerültek ezek a tények. Az Marty szenátortól és egy másik szakértő szemtanútól egyértelmű bizonyítékot hallhatott a bíróság arra, hogy Romániában igenis volt egy ilyen börtön. 2014. júliusában született meg ez az ítélet, mielőtt a szenátusi jelentés napvilágot látott volna. Most már ténylegesen bizonyítottan tudjuk, hogy 2003-ban nyílt meg ez a romániai CIA börtön, 2005. novemberében zárták be, és az Európai Bíróság arra jutott, hogy az elképzelhetetlen, hogy Lengyelország területén működött volna egy ilyen, anélkül, hogy a kormányzat ne tudott volna erről. Ugyanígy elképzelhetetlen az, hogy a román kormány ne tudott volna arról, hogy működött egy ilyen kvázi illegális börtön. Románia nyilván megállapodott Amerikával egy ilyen titkos CIA börtön működéséről. Minden jel erre mutat, és az amerikai kormány 8 millió dollárnál is nagyobb összeget fizetett Romániának mindezért. Hogyha valóban az a helyzet, hogy a románok nem tudtak erről semmit, akkor hogy lehet az, hogy a szenátusi jelentés megállapodásról beszél. Hogy lehet az, hogy a szenátusi jelentés arra hivatkozik, hogy sok millió dollár cserélt a gazdát ez ügyben? Tehát nagyon komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ez úgy nevezett vizsgálat, amely most jelenleg úgy tűnik, hogy áll ez pontosan mit is akar kivizsgálni. Ezt a vizsgálatot Először is az Európai Bíróság joggyakorlat alapján egy bűnügyi vizsgálat megkezdését írják elő. Nos, ezt várják el a tagállamoktól ahhoz, hogy tartsák magukat a kötelezettségeikhez. Egy ilyen vizsgálat e- nem kezdődött egészen csak addig, illetve csak azután, hogy 2012-ben Anna Sri úr ö, ö, perbe fogta az országot, az is világos ez alapján az ítélet után, hogy kötelező ilyen bűn vizsgálatot kezdeniük az uniós tagállamoknak. A román szervek már 2005 előtt is tudtak arról, hogy CIA börtön működik a területükön, hiszen ők maguk állapodtak meg erről a CIA-val. Tehát, hogyha a tényeket vizsgáljuk, akkor látni kell, tudni kell, hogy a román kormányban voltak olyan szereplők, akiknek tudomásuk volt erről az egészről egyszerűen, az elképzelhetetlen, hogy ne tudtak volna róla. So I would just... Így tehát, zárásképpen csak azt hangsúlyoznám, amit már az előttem szólók is elmondtak, ami nem más, mint az, hogy nagyon komoly bizonyítékok igazolják Litvániában, Magyarországban és Romániában működő CIA börtönök működését, illetve hogy több másik tagállam is együtt működött cinkosként, testestesként, kvázi a CIA-vel, vagy rendelkezésükre bocsájtotta a légteret, vagy más módon. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament továbbra is foglalkozzon ezzel a kérdése, megfelelő mandátumot kérjen és erőforrásokat különítsen el arra, hogy ezen szégyen teljes, a jogállamiság ezen szégyen teljes megsértésének egyszer mindenkor a végére járjon. Köszönjük, Szingasszony! Thank you very much. Köszönöm. Most pedig a kérdéseiket feltehetik Kohely úr. Queria agradecer ao juiz Patário e à senhora. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Patáró úrnak és Szingasszonynak a bevezetőjét, és köszönöm szépen azt is, hogy az én munkámat ilyen nagyra értékelték. Én úgy gondolom, hogy az a vizsgálat, amit annó lefolytattunk, egyfajta új dolog volt Európában. Nagyon sok parlamenti vizsgálat egyfajta társadalmi vizsgálattá alakul, és ahogy a bíró úr is mondta, gyakran akadtunk például olyan pereknek a nyomára, ahol eljárási hibákat tapasztalhatunk. Akárhogy is, az állampolgárok érdekeit szolgálták ezek a vizsgálatok. Pataró úr említette, hogy az igazságszolgáltatás területén a cél nem szentesíti az eszközt. Mi is ebben hiszünk, és úgy gondoljuk, hogy azok az ítéletek, amelyeket kihirdettek, hatásosak lesznek. Tehát persze vannak olyan ügyek, amikbe egész egyszerűen nem tudunk beleszólni. Pátáró úr említette, hogy nagyon sok területen az államtitok fogalmával visszaélnek. A nemzeti ellenőrzéseket nem folytatják le megfelelően. Ezzel kapcsolatban többször mondtam már, egy következetes megközelítés, egy következetes ellenőrzési mechanizmus hiányzik az igazságügyi és a parlamenti döntések területén is nagyon sok országban nincs egyáltalán, más országokban alig létezik. Megint más országokban nagyon jó jogszabályok születnek, de nem megfelelően hajtják őket végre. Ez kell, hogy foglalkoztasson minket, és foglalkoznunk kell azzal, hogy az államtitok kérdését hogyan lehetne kielőgítően megoldani. De azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végeztünk, több eszmecserénk volt nemzeti parlamentekkel, összehasonlítottuk a különböző igazságügyi kultúrákat. Hát ennél többet nem igazán tudunk tenni, hiszen ez a hatáskörünkön túlmutatna a jog mérvadó kell, hogy legyen, de ránk is vonatkozik, nekünk is megvan a kijelölt mandátumunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gomes asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Én is fejet hajtok Az Spater úr által Olaszországban elvégzett eh, munka előtt. Ez alapvető fontosságú számunkra, hogy megértsük, hogy mi is forog kockán. Különösen hálás vagyok azért, mert eh, megjelent itt előttünk, hogy rámutasson arra, hogy az államtitokkal való visszaélés az, ami megakadályozza a számok érhetőséget, a felelősségre vonást. Carlos Coelho említette, hogy nem része munkánknak hogy az állam titok fel eszközének használatával kapcsolatban állásfoglaljunk, de én úgy gondolom, hogy szólnunk kell, amikor kell szólnunk, amikor az politikusok, kormányok visszajönnek ezzel magas pozícióban az igazság elrejtésére, amikor az által irányított titkos szolgálatok hogyha részt vettek az emberek elrablásában, kínzásában, akkor nem hallgathatunk, és ennek a meghallgatásnak következményekkel kell járnia, hiszen ez folyt Olaszországban és más tagállamokban is folyik. Romániában, Carlos Coelho és jó magam az első látogatásban részt vettünk 2007-ben, és meggyőződésünk volt, hogy a román hatóságok hazudtak volt, aki nem hazudott, volt, aki beszélt nekünk az ellentmondásokról, volt, emlékszem, egy hírkosszolgálati ember, aki elmondta nekünk, hogy hát igen, valóban voltak úgynevezett vicces járatok. Mihály Kuharicsnak meg is mutatta, hogy hol volt a titkos létesítmény. Román kollégáink a néppártban, vagy az én, néppár, én pontosabban itt a parlamentben, vagy az akár az én pártfrakciómban is szeretném felszólítani nekednek, hogy ne titkolódzanak tovább, eh, lépjünk fel és vonjuk felelősségre azokat, akiknek felelni kell a tékért. Én visszatérek Portugáliába, eh, a professzor eh, elmondta nem sokkal ezelőtt, hogy Lengyelországban hogyan válogatta ki a katonai titkosszolgálat tagjait, e, pont azokat választották ki, akik, erről tudni lehetett, hogy nem felelősségre vonhatóak. A feljelentéssel kapcsolatban már hivatkoztunk azokra a járatokra, amelyek a katonaság közreműködésével repültek Portugál légtérben. Ez operatív szintű együttműködés volt nem csak a titkos szolgálatok között, hanem a, katonai erő részéről és saját pártom kormányával szemben tudtam ezeket a dolgokat kideríteni, hazugsággal vádoltak, de hát így nem folyhatna tovább a dolgok. Nem tehetjük azt, hogy majd az államtitok takarójával el lehet rejteni a legmagasabb szintű felelősségek visel, felelősség viseldogait. Elnök, köszönöm.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 hírszerző ügynökségek együttműködtek a CIA-vel. A fogvatartási központokkal úgynevezett börtönök ügyében. Mi a probléma? Az, hogy nagyon fele, felületesen kezeljük ezeket a problémákat. Azt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy valamit tehettek volna a kormányzatok azért, hogy napvilágra kerüljön az igazság. Ne felejtsük el, hogy Lengyelországban a főgyész függetlenségét teljesen biztosítottuk. Ez korábban nem így volt, hiszen az igazságügyi miniszter posztjától függött ez. Most már a főügyész teljesen független. Ez nagyon fontos fejlemény. Jól látjuk, hogy most már nagyon kevésé tudják a politikusok befolyásolni a főgyész munkáját. Spataro úr, Spataro úr, ön szerint jó az, hogy teljesen független a politikától a főügyészség, vagy sem? Szerintem e, e, helyes, hogy a főgyész munkáját nem tudjuk befolyásolni, de hogyha nem tudjuk befolyásolni, akkor mit kér rajtunk politikusokon számon? Szingasszony. Úgy érzem, hogy Lengyelország az emberjogi bíróság döntésének megfelelően jár Persze fellebbeztünk, de ha jól emlékszem, körülbelül 100 ezer euró kártérítést is biztosítunk. Azt hiszem, hogy önnek tudnia kell, hogy megfizette el Lengyelország ezt a kártérítést az ön által képviselt úriembernek. Annasri úr kezdeményezésére kezdődött Lengyelországgal szemben egy vizsgálat, amely még mindig folyik. A Montesquieu óta ismert a hatalmi ágak elválasztásáról szóló elv értelmében Nyilván ön is tudja, hogy mi nem tudjuk a, persze tudjuk szavakkal kritizálni a, a lengyel igazságszolgáltatást, hogy túlságosan elhúzódik ez a vizsgálat, de hát az lengyel igazságszolgáltatási rendszerre mi nem tudunk nyomást gyakorolni, hogy valamit tegyen. Hát azt hiszem, hogy ezt világosan ki kell mondani politikusként mi nem szólhatunk bele ebbe a folyamatba, hiszen ez pont a bíróság a függetlenségét kérdőjelezné meg. Thank you. Thank you for being brief as well. Köszönöm, hogy ilyen rövid volt. Vojt úrnak meg a szót. <clears throat> Ja, danke, Köszönöm szépen. Spatáro úr, ön azt mondta, hogy volt már egy szenátusi vizsgálat a 26 amerikai állampolgárt illetően. Valaki, aki embereket rabol el, vagy kínoz meg, annak megbocsáthat az igazságszolgáltatás? Aztán Olaszországban hogy sikerült elítélni ezeket az állampolgárokat? Az amerikai elnök immunitást hirdetett azok számára, akik részt vettek ezekben az emberrablásokban és kínzásokban akkor hogy lehetett elérni, hogy Olaszországban a bíróság mégis elítélte őket? Hogy történt ez? Köszönöm. Thank you. Um, um Mrs. Interfeld, please. Interfeld asszony. Köszönöm szépen. Spataro úr, önnek is köszönöm a munkáját. és Szingasszonynak is. Először is Pataro úr. A kiadatással kezdődött ennek a kérésével, most pedig ott tartunk, hogy a CIA és résztvevők kibújhatnak az igazságszolgáltatás alól. Az Európai Uniós országok inkább kiadatják az állampolgáraikat az USA-nak, mint fordítva az amerikaiak nem annyira Európának. Hollandiában volt egy eset nemrég, ahol egy bíró nem hagyta jóvá egy fiatalember kiadatását az USA-ba, akit az USA terrorista tevékenységekkel gyanúsított. A holland bíró azt állapította meg, hogy mivel nem kaphat igazságos igazságügyi eljárást az USA-ban, és esetleg halálbüntetés is fenyegetett, ezért nem adathatja ki Hollandia. Tehát akkor fölül kellene vizsgálni, hogy az USA-val hogyan végezzük a kiadatási kérelmeket. vagy az USA-ban mi erről a bírák véleménye. Aztán Anna a kérése, hogy mi magunk nem mindig azt tesszük, amit prédikálunk. Elfogadunk egy állásfoglalást, és aztán azt látom, hogy azok a frakciók, akik itt hallatják a hangjuk, hangokat, teljesen másképpen szavaznak ha mi magunk szavazunk egy jogalkotásról, akkor legalább annak megfelelően szavazunk, amit gondolunk. Az elveinknek, az értékeinknek megfelelően. Hiszen alkotmányos és legális hozzáállást kell képviselnünk. Ne tegyük azt, hogy elégedettek vagyunk magunkkal, hazamegyünk, és aztán teljesen másképpen cselekszünk. Úgyhogy talán, ha ma délután szavazunk, akkor mindenki tükörbe nézhetne, és a lelkiismerete szerint szavazhatnak. Köszönöm. Sokor úr. Thank you, Chair. I'm, I'm sorry I couldn't follow the whole debate. Uh, Elnézést, nem követtem az elég vitát csak röviden válaszolnék Gomes asszonynak. Romániában szolgálatok volt vezetője, aki 2003-ban Talpes úr volt. Ő volt az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt. 2014. decemberében el, beismert a dolgokat, és a politikusok máig tagadni akarják ezt. Azt is beismerte ő, hogy ideiglenes fogatartásra volt szó, elmondta a körülményeket, elmondta, hogy a, a NATO-hoz való csatlakozás előestére volt szó, tulajdonképpen az a való belépés előtt emberi jogokban jobban teljesítettünk egy kicsit, mint most. Egy rövid megízés, 2003-ig nagyon sokat küzdöttünk azzal, hogy Ilias Kurát az elnököt meggyőzzük, hogy Romániában létezett a holokauszt, és Románia részt vett a holokauszban. 2003-ban ő még ezt is tagadta. És végül egy utolsó kisebb megjegyzés az emberi kérdésekről Romániában. Ez még mindig nem prioritás. Romániában ezt saját tapasztalatból tudom mondani, hiszen egy nemzeti kisebbség tagja vagyok Romániában. Ennyit szerettem mondani, köszönöm. Köszönöm, és végül a képviselők López, López Aguilar úr. Köszönöm szépen, rövid kérdést szeretnék föltenni, még kicsit e, e, fog, visszatérnék e, arra, hogy én milyen e, élem mindezt meg, de mélyebben belemennénk az elez, elemzésbe is, amit elvégeztünk itt a panel tagjaival tehát vannak bizonyos bírósági eljárások, Pataró úr említette, ez a klasszikus módja annak, hogy a parlament hogy tudja igazságügyi rendszeren keresztül a kontrollját, kontrollt elvégezni. Ugyanakkor, ha megnézzük az esetek számát, hogy hány eset került bíróság elő, akkor azt látjuk, hogy az illegális emberrablásokkal, elfogásokkal, fogvatartásokkal kapcsolatban tagállamok CIA együttműködésében valójában nagyon kevés eset jutott bíróság elé. Elég sok zajt keltettünk ezzel kapcsolatban, és nyilván el kell ismernünk, hogy a közvélemény elég korlátozott mértékben reagált, az egész ügyel kapcsolatban nem sok port vett fel maga az, e-, az egész ügy. Mégis mit gondol, hogy mi a legfontosabb a, a adott válaszokkal kapcsolatban, ezek minőségével kapcsolatban, hogyan értékeli ezt, ha összehasonlítja a bíróságok reakcióját ezekre az ügyekre. E, e, ez érdekel, hogy ezt hogy elemzi. Elnök, köszönöm szépen. A kollégáimat, Spataru urat szeretném megkérni, hogy akkor válaszoljanak. Összesen 5 percünk van, tudom, hogy a több időt. We're a bit, tiny bit more. De egy kicsit kevés időnk van. Kérem, hogy válaszoljon minden kérdésre, amire szeretne, és tegye meg a megjegyzéseit. Disordinato nella, nella risposta. Remélem, köszönöm, remélem, hogy válaszaim nem lesznek túlságosan kaotikusak. milyen mért értékük hogy legyen az igazságszolgáltatás függetlensége. Nos, százszázalékos szerintem ezt bátran állíthatom. Olaszországban is folyamatosan folyik ez a vita. Mindig vannak olyanok, akik nem akarják, hogy a bírák, az ügyészek teljesen függetlenek legyenek. 1940-es években Mussolini alatt a Dulce Le politiche devono prevalere. A Duce egyben látta el az igazságszolgáltatás és végrehajtási feladatokat, és nagyon sokszor ö, hát természetesen nem alást az igazságszolgáltatás függetlenségét. Olaszországban vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a végrehajtási ága a hatalomnak alá kell, hogy legyen vetve a gazdasági körülményeknek. A, az olasz rendszer, az olasz rendszerben két nagyon fontos alapelem van. Az egyik, az az, hogy az ügyész teljes mértékben független lehet. Senki, sem miniszter, sem miniszterelnök, senki sem szólhat bele a munkájába. Ezt nem azért mondom, hogy nekünk milyen fantasztikusan jó az igazságszolgáltatásunk, de akkor legalább ebben az esetben a kiegyensúlyozottság biztosított, de ö, Olaszországban nem lehet ö, bíróságon ö, kívül rendezni egy ügyet. Ilyen lehetőség nincsen, mindenképpen le kell tárgyalni, hogyha van egy konkrét vád. Aztán a rendőrség nem függ abszolút a Védelmi Minisztériumtól, illetve bármilyen más minisztériumtól, hanem csak az igazságszolgáltatásnak az egyik ága. Ez a rendszerünk. Ezért aztán a függetlenség, a bírói szervnek a függetlensége, ezt elő kell készíteni, ehhez megfelelő struktúrákra van szükség. Ezért történhetett az meg, hogy az olasz bíróság dönthetett úgy, hogy hogy ki kell vizsgálni az amerikai állampolgárok ügyét. Nagyon sok kértést, megfigyelést kaptam Coelho úrtól, azt illetően, hogy a bírói szerv mennyire lehet független, illetve hogy az Európai Parlament mennyire tud részt venni ebben a munkában. Én mondtam, hogy ebben az esetben egyszerű állampolgár vagyok, nem ismerem az önöknek a hatáskörét ez ügyben, de és akkor itt utalnék a második megjegyzésére Coelho úrnak. Ön azt mondja, hogy az Európai Szerződés hetes cikkével kellene élnünk ebben az esetben, ugyanis a hetes cikk előírja, hogyha valamelyik tagállamban valamelyik szerv súlyosan megsérti az emberi jogokat, akkor fel lehessen lépni ezügyben. Ez, az ped, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek is lennének eszközei, hogy fellépjen. Nagyon fontos lenne a parlamentnek a vizsgálati szerepe. mélyebb vizsgálatot kellene indítani azt, illetően, hogy milyen más rendszeres emberi jogi jogsértések történtek -e ez ügyben. Nyilvánvalóan ez nem az én felelősségi köröm, ez csak egy javaslat, mert az a benyomásom, hogy lenne még eszköz az önök kezében, hogy fellépjenek. Ami azt illeti, hogy 2013. április 5-én Napoletano elnök helyt adott az amerikaiak kérésének az azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e, hogy olasz reptereket használtak CIA és ügynökök emberrablási célokra. Nos, ez is kivizsgálta az olasz bíróság, és itt megint csak fel lehetett volna lépni, de ez egy történelmi jelentőségű pillanat lett volna, amit fel nem éltünk. Csak ö, el szeretném mondani, hogy nagyon nagy a vita ez ügyben, a bírósági döntéseket illetően, mind a jogi szakértők, mind az állampolgárok körében, és a legfelsőbb kormánykörökben is. Általában véve a fő ügyésznek a szerepe nagyon kiemelt volt Olaszországban az amerikai állampolgárok ügyét illetően mert rákérdezett arra, hogy hogy lehetséges az, hogy olasz bíróság elé sikerült állítani a, az amerikai állampolgárokat. Tudná pontosítani a kérdését, hogy pontosan mire vonatkozott ez? Igen, nagyon szívesen. Tehát még egyszer, amerikai állampolgárok, CIA alkalmazottak, hogy ítélhették el? Nem voltak jelen? Jelen voltak? Meghallgatták őket, hogy mi történt? Rendben, most már értem. Ez egy nagyon fontos kérdés. Korábban azt mondtam, hogy a diplomáciai mentességgel éltek öt diplomata esetében, ha van bizonyíték arra, hogy a vádlott tudta, hogy ezt az ügyet kivizsgálják, és vádlott, akkor a bíróság megvonhatja tőle a diplomáciai mentességet. Ezt azért lehet így intézni, mert sokan takaróztak ezzel a mentességgel. És Intfeld asszony kérdezte a kiadatások ügyében mi történt. Mi azt kértük, hogy 26 amerikai állampolgár esetében um, folytathassunk vizsgálatot. Megtagadhatták volna a kérésünket, arra hivatkozva, hogy 2013-ban csak egy esetben lett volna jogunk vizsgálatot kezdeni. Persze most már változott a helyzet, mert létezik az európai elfogadási parancs. Egyébként Deszózát is így fogták el Lisszabonban. Minden esetre meg kell, hogy mondjam, hogy Olaszország és Amerika között van egy külön kétoldalú egyezmény, és történtek ennek keretében már kiadatások Olaszország részéről, tehát olasz állampolgárokat adtunk ki Amerika felé. Aztán Ami a kivizsgált ügyek számát illeti. Hát ez az egyetlen olyan eset, a Milánói Bíróság döntése, ahol ebben az ügyben ítélet született. Spanyolországban például 12 vádlott esetében emeltek vádat, Én a Reinstein ügyben jártam például Svájcban és Németországban is, és fare in Italia l'abbiamo fatto. És azt láttam, hogy Olaszország és ezek az ítéletek az egyetlen olyan alkalom, Eh, ahol konkrét eh, ítélet született már. Ehm, hihetetlen homály eh, vette körül ezeket az ügyeket, hihetetlen megjegyzéseket hallottunk igazságügyi körökből, állampolgárok részéről, ehm, nem tudom, a Feinstein jelentéshez akik ezt olvasták a képviselők közül, azok jobban rálátnak az ügyre, de én elképesztőnek tartom a kialakult helyzetet. Igazából, ha valós demokráciával szeretnénk válni, akkor ettől még nagyon messze vagyunk, még nagy lépéseket kell tennünk. Jelenleg okot adunk arra, hogy a közvélemény támo, támadhassa a demokráciát és az emberi jogokat. Köszönöm. Thank you, I, I agree with. Köszönöm szépen, egyetértek Spater úr kiváló megjegyzéseivel. A nekem folytatott kérdés kapcsán, ugye lengyel ügyben valóban a kormány, a lengyel kormány meg fellebezte az eljárást, de azt elutasították, és február 17-én hatályba lépett, vagy joghatályosá vált a döntés. Nos, az Európai Egyezmény legkomolyabb megszegéséről beszélünk, a, ugye a kínzás teljes mértékben tiltott, Lengyelországban e, e, emlékezhetünk a, az eljátszott kivégzésekre e, kézifegyverekkel és kézi fúrókkal. Voltak itt megfenyegettek azzal, hogy az édesanyját fogják szexuálisan zaklatni. Romániában a szenátusi jelentés kiegészült Hammerberg úr által adott további információkkal. Ennek alapján úgy látjuk, hogy az információ megerősíti azt, hogy Jánásai urat valóban alávethették az internetes rektális táplálás végben keresztül való etetés rettenetes eljárásának felfüggesztették úgy, hogy az arca alacsonyabb szinten volt, mint, a, mint az alteste, és a végbelen keresztül táplálékkal látták el. Ezt a CIA magatartás ellenőrzésére, ellenőrzésére használták ezt az eszközt, rendszabályozni a fogvatartottat, anélkül, hogy bármiféle orvosi kontroll lett volna a dolognak ez rettenetes emberjogsértés. A kártérítések kifizetése kérdése valóban fontos a bírósági döntés végretása tekintetében, azonban az önmagában nem elég ahhoz, hogy minden elvárás teljesüljön, hiszen a bíróság azt is kifejezte, hogy, hogy a felelősöket, a tiszt, tisztségviselőket felelősségre kell vonni. Mert ez az egyetlen megoldás arra, hogy ezek a szabálysértések, bűncselekmények nem történnek meg újra. Elnök, köszönöm szépen! A legutóbbi ciklusban egy olyan anyag született, amely az esélyeket, esélyek, valós esélyeken jobban, túlmenően teljesített a rendelés kiadatásokkal kapcsolatban. Nagyon érzékeny, nehéz feladat volt az. A mai munkánk pedig ennek a továbbgondolása volt. Nagyon szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek ebben a munkában. Úgy gondolom, hogy a képviselők felszólalásai nagyon fegyelmezettek és magas színvonalak voltak, ezért szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kollégáimnak. Nagyon érzékeny, sok vitától övezett témakör ez, de úgy gondolom, hogy végezzük a munkánkat, és igyekszünk az EU politikáknak megfelelően eh, eh, az elszámoltathatóságot eh, komolyan venni, a jogállamiság alapelvei alapján dolgozva az Európai Unió biztonságáért. Természetesen köszönet azoknak, akik ide látogattak ma, az összes érintetnek és a képviselőknek is köszönöm szépen, hogy megjelentek peccato, peccato non ci sono italiani parlamentari. Sajnálatom, hogy nincsenek uh, olasz parlamenti képviselők. Nincs igaza, nincs igaza, Spátára úr, elfelejtettem mondani, hogy élőben követhető az interneten a mai meghallgatásunk, ne aggódjon. Nyilván az interneten, amit látták, hallgatták az olaszok, és most kiabálnak, hogy dehogy nem itt vagyunk, nézzük, hallgatjuk, Spatero úr. Akkor elnézést tőlek. Ennek lehet, hogy még Fávor is figyel bennünket a képernyőn keresztül. Az biztos, hogy többen ember néz bennünket a számítógépen, mint itt személyesen. Ez a mai világ sajnálatos jellemvonása. Köszönöm. Colleagues, if going to stay, we're going to just continue. Kollégák, kérem maradjanak. A Libyában soha nincs vége a munkának. Maradt még egy fél óránk, a 11-es napirendi pont még vár ránk. Hát ilyen a munkánk itt a Libében, ilyen szoros emletrendünk. Kérem, hogy még tartsanak ki. Tehát a 11-es napirendi pont, egy fél óránk van erre. A vízumok egységes formátumával kapcsolatban Szilvia, Szilvi itt van, aki a raportőre, Szilvi Kaufmann, az Európai Bizottság kezdi, aki a vízumok egységes formátumával kapcsolatos rendelet módosításáról szól, hiszen 20 éve ugyanolyan formátumot eh, használunk a vízumok esetében, ez tulajdonképpen nem más, mint egy eh, matrica formátumot. Azt hiszem, hogy az új biztonsági előírásoknak tudunk megfelelni, hogyha modernizáljuk a vízumok formátumát is. Tehát akkor, mielőtt az Európai Bizottságnak adnám meg a szót, elsőként Szilvia Ivon Kaufmannnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ön említette, hogy 20 év óta egységes vízumunk van Ez a Schengeni együttműködés és egy 95-ös rendelet eredménye. Ott a tagállamok, Liechtenstein, Izland és Svájc megegyeztek abban, hogy közös vízum formátumot vezetnek be. A rendelet erről közben kétszer változtatásra került 2002-ben és 2008-ban. Ott arról volt szó, hogy magas biztonsági normákat vezessünk be, például a számozás és az ehhez kapcsolódó információs rendszert illetően. A biztonsági elképzelés, tehát 95-re nyúlik vissza, és az elmúlt években, annak ellenére, hogy voltak változtatások, Sajnálatos módon nagyon sok egyébként jó minőségű hamisítványt fedeztünk fel. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a vízumformátum nem hamisítás biztos, akkor bele kell gondolnunk, hogy ezt hogy lehet megakadályozni. 2009-ben létesítettünk egy albizottságot, hat évig működtek, egy új dizájnt kellett megvalósítaniuk, és most elérhető ez az új dizájn. Kilenc biztonsági mutatója van ennek az új vízumformátumnak. Nem akarok részletekbe menni, de először kérdezhetik, hogy a rendeletet miért nem cseréljük le. Ha harmadjára is módosítani kell egy rendeletet, akkor általában ez történik. Ebben az esetben a bizottság nem teszi ezt, azért, mert igazából a végrehajtási jogi aktusban lesznek a végrehajtatások, a technikai specifikációkat illetően, ezek pedig titkosak. A bizottság azt javasolja, vagy kilenc hónappal az új technikai specifikációk kilenc hónappal a rendelet módosítása után lépjenek életbe, de legyen meg egy hat hónapos plusz átmeneti időszak. Ami tehát ezt a 9 plusz 6 hónapos időszakot illeti, szerintem ez üdvözletes, egy részről gyorsan kell döntenünk, hogy tényleg biztonságosak legyenek a vízumok, másrészt viszont kell idő arra, hogy a tagállamok felkészülhessenek. Van egy utolsó megjegyzésem. Egyelőre nem világos, Írország, Dánia, Nagy-Britannia részt vesznek-e ebben. Eddig az EU-s tagállamok és a Schengeni említett tagállamok jelezték a részvételüket, és Izland, Svájc továbbra is részt vesz ebben a munkában, és továbbra is egységes lesz a rendszer. Én remélem, hogy ez így lesz Dánia, Egyesült Királyság, esetében is. Igazából én úgy gondolom, hogy tárgyalnunk kell, és azonnal a bizottsággal. És remélem, hogy a lehető leghamarabb előre haladhatunk a javaslatot illetően. Szilvia, Anna. Köszönöm szépen, Szilvia. Most pedig a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is. Igazából már mindent elmondott, amit akartam. Egy kiegészítésem van. 2009 óta a bizottságnak van egy úgynevezett hatos cikk bizottsága, ennek feladata, hogy a vízum azonosító jeleit újra gondolja. Tavaly befejeztük a munkát, mert fölgyorsítottuk előtte. Hmm, ennek az volt a mozgatórugója, hogy nagyon jó minőségű hamisítványok jelentek meg a tagállamokban, és hogy ezeknek véget vessünk, ahogy a raportőr is mondta, egy viszonylag rövid határidejű megvalósítási időt adtunk a tagállamoknak. Egy rövid technikai megjegyzés. Önök is olvashattak a javaslatban, hogy két intézkedés a valószínűleg a jövőben valósul meg. Az egyik, hogyha a tagállamok megegyeznek abban, hogy szükséges, akkor egy bárkódot egy vonalkódot vezetünk be. Ez nem biztos, de fönnáll a lehetősége, hogy a jövőben egy második vonalkód is megjelenjen a vízumokon. A második javaslat egy úgynevezett kinegramnak a nyomtatása, hogy megakadályozhassuk a hamisításokat, ha ezek megint megjelennek. Talán hagyj beszéljek még arról, hogy miért továbbra is papírformátumú a vízum. Hiszen van a FISZ rendszer, és valószínűleg ez nagyon, a világ minden országában elérhető lesz nem sokára. Ahogyan önök is tudják, az úgynevezett D vízák, vízumok nem lefedettek a vízrendszerben. Ezért aztán úgy gondoljuk, hogy korai még, hogy lemondjunk a papír alapú vízumról, És ezért nagyon fontos, hogy a vízum formátumot még egyszer módosítsuk, néhány év múlva, amikor már láttuk, hogy jól működik a most javasolt rendszer, akkor belegondolhatnánk, hogy kizárólag elektronikus vízumokkal működjünk. De a bizottság véleménye szerint ehhez még korán van. Dass ich äh, hiermit meine Präsentation vielleicht akkor ezzel befejezném az előadásomat, és szívesen várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Thank you very much. We have one shot. Köszönöm. Egy elnék előadó van. Szavama úr, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónak, a biztosnak, biztosság képviselőnek, amit elmondta. Nagyon sok hozzáfűzni valóm nincsen egyébként, de szeretnék mindenképpen köszönet mondani Kaufmann kolléginának, mert valóban kimagasló munkát végzett, végez. Egy-két pontra szorítkoznék. Egyetértek egyetértünk azzal, hogy ezt gyorsított eljárásban kell mindenképpen intézni, mert egyre jobbak a hamisítványok, és ugyanezen oknál fogva azzal is egyetértek, azzal az érvel, ami a kimondja, hogy a hagyományos átdolgozás helyett ebben az esetben másképp kell eljárnunk. Tehát mind az érvekkel, mind a úgynevezett motivációval egyetértek. Igazából nem látom annak akadályát, hogy gyorsan eh, megoldjuk ezt az ügyet itt a parlamentben. Ezt a hat hónapos időszakot használni, ami már egy most is működő rendszer, ez szerintem jó ötlet. Szilvia Ivon szeretné valamit hozzáfűzni? Nein, möchte mich nochmal bei der Vertreterin der Kommission recht herzlich. A bizottság képviselőjének szeretnék köszönetet mondani hogy rámutatott arra, hogy miért kell még mindig papír alapú vízumot kibocsátanunk. Szerintem nagyon jó érvet hozott fel, támogatandó. Ezt figyelembe kell vennünk. Azt is nagyon jónak tartom, hogy a bizottság kiegészítő intézkedéseket hozott, kiegészítő jellemző bevonását, ha esetleg megint hamisítások merülnék fel, tehát a kinegramnak a beiktatását nagyon jónak tartom, és hát haladjunk előre az ügyben. Köszönöm. Thank you very much, Sylvia Yvonne, and thank you for being present at the end of the... Köszönöm mindenkinek, aki itt volt uh, a végéig, hogy valóban napirendre tudjuk tűzni ezt a kérdést. Rengeteg a munkánk, de fontos, hogy tartsuk magunkat a napirendhez. Kollégák, tehát még egyszer elmondom, amit elmondtam az elején. Ma délután fél négykor folytatjuk az ülésünket. Nem háromkor, ahogy ezt az eredeti program mondja. Köszönöm mindenkinek.